Uh, Kedves kollégák, elkezdhetjük a munkánkat. Nem vagyunk sokan a teremben, de el kell kezdenünk a munkát. És most olaszul folytatom. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napirend tervezetet, ami a előző ülések jegyzőkönyvét illeti, hogyha nincs elemvetés, akkor ezt is el tudjuk fogadni. Aztán, ami a tolmácsolást illeti, jelenleg francia, német, olasz, magyar, spanyol, görög, finn, cseh, cseh, lengyel, szlovén, bulgár és román nyelven van tolmácsolás. Holnap délután a parlamentközi ülésen viszont minden nyelven lesz tolmácsolás, máltai nyelvet és a gelik nyelvet kivéve. Webstreaming is van, tehát mindent interneten is követhetnek. Kezdjük az első tervezettel. Milán Zver kollégánk fogja beterjeszteni a tervezetét az Erasmus Plus program végrehajtásáról nagyon jól tudják önök is, hogy első alkalommal foglalkozik a parlament a, az összes többéves program végrehajtásával is, mint társ jogalkotó. Nagyon sok minden még nem evidens, de meg kell nézni, hogy e jelentést illetően tehát már két és fél éve létezik ez a jelentés. Értékelni kell a helyzetet, és ez a jelentés természetesen alapját képezheti majd a közvenső középtávú értékeléseknek is, amely értékelést majd 2017 végén fogja beterjeszteni a bizottság. Természetesen nem csak értékelni kell a végrehajtását az Erasmus Plus programnak, hanem a jövőre vonatkoztatóan is útmutatás kell, hogy adjon. Önök is emlékeznek, hogy július 13-án volt már egy eszmecserénk, és akkor az előzetes ötleteket, gondolatokat már hallottuk az árnyékjelentéstevőktől is. Most pedig megadom a szót Zver kollégának, aztán az jelentéstevőknek, és aztán pedig a kollégáknak, akiket érdekel ez a téma. Mindenkitől azt kérem, hogy tartsa be az időt két-három percben, vagy egy-két percben szólaljon fel. Most először Zver kollégának adom meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, tisztelt vendégeink. Másfél éven keresztül tartottak a konferenciák, konzultációk, írásbeli eszmecsere az Európai Bizottsággal, ezt követően az Erasmus Plus-ról szóló végrehajtási jelentés elkészült és elérhető 24 nyelven az Európai Parlament honlapján. Ez egy olyan program, amely a korábbi programok egyesítéséből jött létre, és rendkívül komplex. Eltérőek a vélemények az érdekelt felek részéről, ezért nagyon nehéz homogén megállapításokra jutni. Ami a jelentés hosszát illeti, korlátok közé kellett ezt szorítanom, ezért nem fogok tudni most a részletekbe belemenni. Az érintett felekkel is egyeztettünk, közülük bizonyos ifjúsági szervezetek, illetve nemzeti ügynökségek fontosnak tartották, hogy ne feledkezzünk meg korábbi programokról, mint a Fiatalok Lendületben programról, és ezeket nem akarták egybeolvasztani az Erasmus Plus program többi részével. Az elmúlt napokban kaptam nemzetügynökségektől másfajta hozzászólásokat is, amelyből az derült ki, hogy olyan programok, mint a Grundtvig, a Comenius vagy a Leonardo da Vinci ne folytatódjanak. Tehát vannak olyan érintett felek, akik nagyon lelkesek az új decentralizált programmal kapcsolatban. Ez pedig azt jelenti, hogy legtöbb kérelmet a nemzeti ügynökségek kezelnek, nem pedig Brüsszelbe érkeznek, de vannak olyanok is, akik véleménye szerint ez a decentralizáció az európai dimenzió kárára valósult meg, és jobban, jobb lenne véleményük szerint a brüsszeli koordináció. Ma reggel tartottunk egy ülést itt a parlamentben az élethosszígtartó tartó tanulás program és más civil szervezetek részvételével. Ezek mind az oktatás és a képzés területén tevékenyek, és a cél egyfajta Erasmus koalíció létrehozása. Az ő részükről kaptam további javaslatokat a program javítására vonatkozóan. A civil szervezetek gyakran más szükségletekkel bírnak, és eltérőek a kívánságaik, és ők gyakran azt vallják, hogy az Európai Bizottság nem hallgatja meg őket. Ez tehát megint csak azt tükrözi, hogy mennyire összetett ez a program, tekintettel arra, hogy rendkívül sokrétűek az érdekelt, érintett felek. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel a végrehajtási jelentés következtetéseit. Az Erasmus messze menőleg egy sikeres programnak tekintendő az európai integráció szempontjából, hiszen nagyon sok lehetőséget kínál, ugyanakkor a végrehajtás első évei nehéznek bizonyultak. A költségvetés 40%-os növelése igazából csak 2017-ben lesz érezhető a program bizonyos részeiben a kérelmezők 20-30%-a sikeres pusztán, ugyanis gyakran hiányosak a források. Ami pedig az Erasmus Plus program általános láthatóságát illeti, ez növekedett, de a különböző ágazatok láthatósága csökkent és a megelégedettség szintje is a különböző ágazatonként eltérő. Ami az egyszerűsítést illeti, ezt az Európai Bizottság az eljárások digitalizációjával kívánt bevezetni. Ez komoly eredményre nem vezetett. A nemzeti ügynökségek és a felhasználók számára is nehéz volt az online eszközök felhasználása. 2015-től további javítást eszközölt az Európai Bizottság, de erre még szükség van. A létező eszközöket javítani kell a felhasználók véleménye szerint. Továbbá a jelentkezési kézikönyv szintén túl bonyolultnak bizonyul és túl részletes bizonyos területeken. Vannak, akik nagyra értékelik az általány összegek bevezetését, ami a pénzügyi kezelést, a pénzügyi irányítást egyszerűsítette, ugyanakkor úgy véljük, hogy ezen általány összegek kiszámítása nem méltányos, főleg a távoli térségekből érkező jelentkezők számára. Tehát itt is van mit javítanunk. Sokan úgy gondolják, hogy az Erasmus Plus az ágazatközi együttműködés szempontjából hasznos, ugyanakkor a gyakorlatban ilyenfajta együttműködés ritkán valósul meg. Nagyon sok felhasználó úgy gondolja, hogy ez a program, főleg a nagy intézmények érdekeit szolgálja, de nem igazán hozzáférhető a kisebb szervezetek számára. A bizottság ezen bírálatokra reagált, és különbséget tesz most már a nagy, a nagyobb, illetve a kisebb szervezetek között 2016-tól. Ha sikeressé akarjuk tenni ezt a programot, akkor a technikai kérdések orvoslását is folytatnunk kell, illetve a következő programozási időszakban ki kell bővítenünk a költségvetést. A az oktatásra és képzésre, valamint az ifjúságra és a sportra elkülönített költségvetést el kell különítenünk egymástól. Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő hetek során legalább kétszer fogok még egyeztetni az árnyékjelentéstevőkkel. Jó tapasztalatot szereztem Krisztina Lubácskával való együttműködésem során, és másokkal, mások esetében ugyanez mondható el. Remélem, hogy jó kompromisszumokat tudunk kidolgozni és a módosítók kidolgozása során reméljük, hogy figyelembe veszik majd azt, hogy ez egy végrehajtási jelentés. Ezért nem lehetséges számunkra magát a rendeletet módosítani egyfelől, másfelől bizonyos kérések, kérelmek címzetje az illetékes miniszter, illetve a kormányzatok kell, hogy legyen, hiszen ők azok, akik 2013-ban a program decentralizációját követelték, amit egyébként sokan elleneztek. Tehát a további változtatások a miniszterek közti egyeztetés tárgyát kell, hogy képezzék majd 2020 után. Ugyanígy vannak nagyon konkrét technikai kérdések is, amelyekkel már az Európai Bizottság foglalkozik, tehát ezeknek a beépítése a parlamenti jelentésbe nem lenne különösebben észszerű. Rámutattunk a bizottsággal való egyeztetéseink során ezekre a problémákra. Arra számítok, hogy több módosító érkezik majd, és ennek fényében arra szeretném megkérni az elnököt, hogy a módosítók hat, benyújtásának határidejét terjessze ki egy héttel, tehát október 24-éig, és a szavazás határidejét is szeretném kiterjeszteni, hogy december 5 erőtere ne kerüljön sor. Következésképpen szeretnék még köszönetet mondani a Kulturális Bizottság titkárságának, Katja Walternek a megszövegezésért, és mindenkinek köszönöm a részvételét. Grazie. Köszönöm szépen. Szver képviselő úrnak. Természetesen köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek is, és Katyának a titkárság részéről. Mindenképpen el kell mondani azt, hogy még mielőtt átadnám önöknek a szót, október 24-e a 11 óra a módosítók beterjesztésének határideje. Most pedig először azoknak a kolleg- az árnyékjelentéstevő kollégáknak adom meg a szót, aztán a többieknek. Tehát először Takula, Maltese eh, és Maragall kollégák következnek. Takula kollega először. Okay. <clears throat> I understood that I'm the first one, so. Én vagyok az első, akkor na- nagyon nagy öröm számomra, de finnyelven fogok felszólalni, mert látom, hogy van tolmácsolás. Oh, yeah. Arvazat. Most tehát akkor átérek az anyanyelvemre, elnökasszony, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, és most, mint hogy a finn fülkében kiváló tornácsapat dolgozik. Takula úr úgy eh, mond véleményt, hogy eh, a fordított, tolmácsolt változat jobb lesz, mint az eredeti. Valóban ez a jelentés egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, nagyon szépen köszönöm tehát a jelentés tevőnek a munkáját, és kiváló kutatási, előkészítési munkát is szolgáltatott az Európai Parlamentnek a, a kutatási ö, központja, ez egy kiváló alap tehát. Ezen kívül megemlítem, hogy egy nagyon jelentős jelentésről van szó, mert hogyha abból indulunk ki, hogy az Erasmus Plus programunk az egyik leglátványosabb és láthatóbb programja az Európai Uniónak. Ez ritkasság számba egy ilyen szempontból, mert hogy nagyon pozitív képet sugall a közvélemény számára ez a program miközben egyéb témákban nagyon kritikus hangokat hallunk Európában, éppen ezért ki kell emelnünk azt, hogy az Erasmus egy igazi siker történet, egy igazi success story. Ezt a folyamatot fenn kell tartanunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kiváló szereplő abban, hogy végrehajtsuk az Erasmus Plus programot, és még több befolyással jelentkezzünk ezen programban van. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy részletes információkat tudjunk szolgálni, többek között arról, hogy milyen források állnak a rendelkezésre. Továbbá lehetőség van arra, hogy értékeljünk, mégpedig egy koherens módon elkészített értékelést végezzünk, és kimutassuk, hogy mekkora a konvergencia a különböző törekvések között hozzáadott értéket állít elő ez a program, ez volt máskülönben a célkitűzésünk. Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy tovább lépjünk és mozgósítsuk a banki ágazatot, amely nem fogadott minket kapásból be, pedig nagyon lényeges az, hogy a diákhitelek nagyon lényeges mozzanatot képviselhetnének, éppen ezért ezt mindenképpen újra át kell gondolnunk, és mélyreható elemzést kell végeznünk a e témában akkor, amikor jelentkeznek a különböző pályázók, meg kell, hogy vizsgáljuk, milyen fajta pénzügyi küszöbök állnak fenn a civil szervezetek számára. Adott esetben ezek a küszöbértékek túlságosan magasak is a nem kormányzati szervek esetében értékelnünk kell az ösztöndíjakat is. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan önkéntesen vesznek részt a folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy ezek a szervezetek is, a civil szervezetek is még inkább hozzájárulhatnának az Erasmus plus a kivitelezéséhez. További szempont, melyek azok az állampolgárok, szereplők, amelyek képesek arra, hogy megismertessék az Erasmus plus a működését, a szerkezetét az állampolgárokkal kiemelném a sport vetületét is az Erasmus Pluszon belül. Valóban ez is egy olyan témakör, amely nagyon fontos, hasznos, ezzel foglalkoztunk a jelentésünk készítése keretében, és úgy gondolom, hogy ez egy újabb szempontot visz bele a jelentés elkészítésébe. Kitérek meg most arra is, hogy a módosításoknak egy részét azért teljesítettem elő, hogy a megfogalmazásban még tovább javítsuk a jelentés tervezetet, de úgy gondolom, hogy ez egy kiváló munkaalap, és még egyszer szeretném hangoztatni a köszönetemet Szver kollégánknak. Ennyit szerettem volna elmondani a magam részéről, illetve a frakcióm, az ALDE részéről. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Ahogy mondta a képviselő úr, itt van Libecka asszony is, és ő is azonnal szót kap, aztán Máltéze kollega és Maragall. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy elkéstem. Még mielőtt az Erasmus Plus-ra térnék át, Szeretnék megosztani önökkel egy nagyon szomorú hírt. Tegnap ugyanis Andrzej Vajda, remek lengyel rendező, elhunyt. Nyilván önök is értesültek már erről a hírről. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene emlékeznünk róla. Ő ugyanis számos kitűnő filmet rendezett, és Oscar díjra is jelölték. Most pedig az Erasmus Plus-ra áttérve szeretnék Szver úrnak gratulálni a kitűnő munkához. Ez a jelentés nagyon helyesen rámutat a fő következtetésekre, amelyeket levonhatunk a program végrehajtása kapcsán, és pozitív ajánlásokat is megfogalmaz az a kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk javítani a program működését, és ajánlásokat is megfogalmaz a jövőre nézve. Egyetértek az előadóval abban, hogy eh, a kezdet eh, nagyon nehéz volt. Időközben azonban az Európai Bizottság eh, számos jó javítást végrehajtott, például a dokumentumok, a dokumentumokkal kapcsolatban, az internetes pályázatokkal kapcsolatban egyszerűsítette a folyamatukat. Ennek ellenére azonban az elégedettség szintje továbbra is eltérő a különböző ágazatok között. A mi frakciónk, a szocialisták frakciója támogatja az előadó által megfogalmazott javaslatokat, ugyanakkor a birtokunkban levő információ alapján további módosítókat is elő fogunk terjeszteni, amelyek az egyszerűsítést hangsúlyozzák a projekt irányításával kapcsolatban. További hangsúlyt helyezünk az oktatásra, a szakképzésre, és további információt is fontosnak tartunk ebben a témában kibővített, javított együttműködést, a bevált gyakorlatok megosztását is támogatjuk, valamint fokozott mobilitást támogatunk a hátrányos helyzetű csoportok, illetve a fogyatékkal élők számára. Ugyanígy szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi hallgatók számára a mobilitást, és ők természetesen anyagi kompenzációt igényelnek annak érdekében, hogy külföldön is boldoguljanak. Szeretnénk áthidalni a szociális, a társadalmi egyenlőtlenségek tekintetében megfigyelhető, egy, megfigyelhető, megfigyelhető problémákat, és szeretnénk megoldani az adózás problémáját, ami szintén adott még néhány tagállamban. Azt akarjuk, hogy egyetemesen elismert legyen az oktatás, a képzések elismerése még nem biztosított, és a szakképzésre ez nem mindig vonatkozik. Ugyanígy szeretnénk kibővíteni az együttműködést a nemzeti hatóságok, valamint a végrehajtási ügynökség között, a brüsszeli ügynökség között, és azt szeretnénk, hogy a nemzeti hatóságok jobban elkötelezzék magukat az egyszerűsítés és az információ nyújtás tekintetében helyi szinten. Továbbá azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság a közös végrehajtás, a szabályok közös végrehajtásának nyomon követését javítsa az Erasmus Plus kapcsán. Egyes országokban ugyanis egy projekt jelentős támogatásra tehet szert, más országban azonban egyáltalán nem kaphat támogatást. Szeretnénk javítani a projektek értékelésének módszerét is, és jobb visszajelzést kell adni a pályázóknak. Az önkéntesek munkakörülményeit is szeretnénk javítani, illetve elérni azt, hogy tiszteletben tartsák a munkakörülményeiket. Vannak azonban bizonyos aspektusok, amelyek továbbra is alulfinanszírozottak. És volna egy további probléma, amelyet a munkacsoport ülésén már felvetettem, méghozzá azt, hogy rendkívül sok a jó projekt, amelyet elvetnek, nem azért, mert nem tesznek eleget a, a kritériumoknak, hanem azért, mert nincs kellő pénz ezek finanszírozásához. A Horizon 2020 ugyanakkor egy nagyon jó megoldást kínál a kiválóság szabadalmát bizonyos projektek esetében, amelyek lehet, hogy nem kapnak finanszírozást, de prioritást élvezhetnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy erre építenünk kellene, és talán ennek mentén tehetnénk egy javaslatot. És még valami. Szeretnénk összekapcsolni a gyakornoki képzést, valamint a tanulást, így ugyanis a diákok közelebb kerülhetnének a munkaerőpiachoz, jobban megismerhetnék annak szükségleteit, és támogatnunk kellene a brüsszeli székhelyű civil szervezeteket is, mert ezek komoly problémákkal küzdenek. Ezek mentén fogunk előterjeszteni módosítókat, de összességében véve szeretném megköszönni az előadónak a kitűnő munkát. Grazie. Köszönöm szépen Libaszka képviselő asszonynak, most pedig Maltese kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egyetértek Libaszka képviselő asszony kérésével, nevezetesen e, e, az elnök asszony közbeszól, elnézést kérek. Én a következő ülést akartam arra felhasználni, amikor találkozunk a három filmrendezővel, ott szeretnék majd emlékezni Andrzej Vajdára. Tehát ami a jelentést illeti, akkor erről szeretnék beszélni. Nagyon pozitívnak találom ezt a kiváló munkát, amelyet Szver kollega végzett. Nagyon jó alap az eszmecserére ez a jelentés néhány módosítóval foglalkozhatunk. Mindenki tudja, hogy az Erasmus program az egyik leg sikeresebb programja az Európai Parlamentnek. Természetesen vannak olyan hátrányos helyzetű polgárok, a, amelyek tehát szociálisan hátányos helyzetűek, és nem férnek hozzá bizonyos programokhoz. Ez a program lehetővé teszi azonban, hogy kis vállalkozások is, kis programok is végrehajtásra kerüljenek. Vannak azonban olyan pontok, amelyekkel nem értek egyet. Például az, hogy ezt a programot átalak, kicsuk egyfajta egyetemi programmá, amely segíti anyagilag is a az egyetemistákat. Az Egyesült Államokban is gazdasági szempontból katasztrofikus az egyetemi kölcsönök helyzete. Ugye tudjuk azt, hogy a gazdasági válság milyen helyzetet hozott létre. Több mint egy milliárd dollárt vesztett az Egyesült Államok ezen a programon, amelyet bevezettek. Tehát ilyen szinten nem szabad részt venni, éppen ezért ezt nagyon erőteljesen ellenzem, hogy egy ilyen rendszerré alakuljon át ez a program. Különben, ahogy mondtam, nagyon népszerű az Erasmus program, nagyon sikeres, de ne legyen ez egyfajta egyetemi kölcsönné átalakult program. Ugye a populisták azt mondják, hogy Európa a bankok szolgálatában áll. Hát ne legyen ez a programból a banki rendszerek az utóbbi években nagyon sok szerepet játszanak minnyájunk életében itt az utóbbi években, és nem jó az, hogyha a fiatalok egész életük végéig eladósodnak a bankoknál. De ez egy nagyon érdekes munka, és természetesen bizonyos részeit ki lehet jól egészíteni még. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Maragán kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretném megismételni a már elhangzottakat, például a jelentést méltató dicsérő szavakat. Azt szeretném csak megjegyezni, hogy nem annyira javítanunk kell ezen a jelentésen, hanem talán kiegészíteni ezt, bizonyos aspektusokkal gazdagítani, olyan pontokkal, amelyek nem kaptak kellő figyelmet, illetve hangsúlyt ebben az anyagban. Például ugye a rugalmasság, a decentralizáció, ezek elhangzottak. Egyetértettünk azzal, hogy az Erasmus mennyire bonyolult és mennyire nehéz ezt a kisebb projektekhez igazítani hogy figyelembe vegyük az oktatási központokban az állampolgárok igényeit, akik számára nem egyszerű valóban sikeresen hozzáférni az alaphoz, illetve a program alapjához. Valóban úgy tűnik, hogy fennáll annak a kockázata, hogy egyfajta koncentráció valósul meg. Úgy tűnik, hogy a nagyobb szervezetek, a nagyobb egyetemek jobb feltételekkel indulnak, és sikeresebben kérhetik az, a finanszírozást, sikeresebben részt vehetnek ebben. Elmondtuk, hogy az Erasmus nem pusztán egy európai program, hanem ez maga az európai program, és minden problémája ellenére még mindig képes fenntartani egy pozitív európai gondolatot, ez pedig maga a realitás hogy az Erasmus nyújtotta tapasztalat európai szempontból mennyire vitathatatlan, azt hiszem, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. Ugyanakkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Erasmus program a jelenlegi formájában egy homogén program, közös szabályokkal, annak ellenére, hogy nagyobb autonómiát kapnak a nemzeti ügynökségek, képes-e olyan választ adni, amely megfelelő lenne az oktatási rendszerek számára, a munkaerőpiac számára, hiszen ott nem csak hogy nagy különbségek, hanem sokszor drámai jellegű különbségek figyelhetők meg. Mindannyian tudjuk, hogy bizonyos térségekben, bizonyos északi tagállamokban, vagy a német szövetségi tartományokban a diákok számára munkát találni sokkal könnyebb, gyakorlatilag nincs is munkanélküliség bizonyos területeken, ezzel szemben más déli vagy kelet-európai országokban nagyon jelentős mértékű a munkanélküliség, az emberek akár 20-30 vagy 40 éves korukig sem találnak munkát. Ezt tehát el kell ismernünk, de mint eszköz ez a program rendkívül jelentős, ez egy bizonyított tény, és különböző lehetőségeket nyújt, tehát talán a prioritásokon keresztül javíthatnánk a helyzeten. Főleg úgy, hogy az Erasmus-t definiáló eszközök, mint például a mobilitás, komolyabb szerepet kap a diákok így más szakmai, illetve oktatási hátteret is megismerhetnek, szemben azzal, amelyet ma ismernek, vagy éppen nem ismernek saját hazájukban. Tehát a különböző realitásokhoz igazodni kell, és figyelembe kell venni a kisebb projekteket, valamint figyelembe kell vennünk azt, hogy eltérő esélyekkel folyamodik valaki a programban való részvételhez, ezek után pedig még egy kérdést szeretnék feltenni az előadónak, inkább a módszerre vonatkozóan. Nem lenne észszerű az, hogy ebben a jelentésben egyfajta kvantitatív megközelítést is követnénk az Erasmus végrehajtásáról? Tehát meg kellene néznünk, hogy mi történt, a diákok honnan, hova mennek, milyen sikerrel, vesznek részt a programban, tehát milyen fajta sikerrátával működik a program a fő kulcs cselekvést, tehát valahogy mérnünk kellene, csak hogy tudjuk, hogy hol is tartunk. És ez alapján talán a korrekciót is könnyebben ki tudnánk dolgozni. Nem hiszem, hogy ez annyira nehéz lenne, éppen ezért talán észszerű lenne ezt felvetnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor kérem, hogy tartsák be a három percet. Most Szújdorova kollega nő következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Itt az elején szeretnék köszönetet mondani Zver képviselőnek a jelentését. Ez a jelentés valóban nagyon jó. Nagyon hasonló perspektívában gondolkodunk. Azt hiszem, hogy ez egy jó program, és hozzájárul ahhoz, hogy elérjük az európai célokat az oktatásban. De természetesen mi azért is vagyunk itt, hogy a program gyenge pontjaival foglalkozunk. Ugye azt látom itt az ötös pontban, hogy az administratív lépéseket le kell egyszerűsíteni. Úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Például vegyünk egy példát. Minden egyetem, amely stratégiai partnerséget eh, szeretne, sok esetben hónapokon át kell, hogy várjon eh, arra, hogy esetleg következő szeptemberben a hosszú távú projektbe beveszik-e. Természetesen megvan a költségvetésük, és a külföldi partnereikkel sokszor újra kell tárgyalniuk a különböző programokat, hogyha leegyszerűsítenék ezeket az eljárásokat, lépéseket, azt hiszem, hogy sokkal többet lehetne elérni. A bizottság már tesz néhány lépést, hogy egyszerűsítse ezeket az eljárásokat. Természetesen a költségeket is határokon belül kell tartani, de ami a részvételt illeti, az egyetemek számára és mások számára fontos a jó környezet is. Aztán egy másik téma, a költségek és a, a, a kölcsönök, bocsánat, és a garanciák. 2014-ben Navracsics biztos elődjétől kaptam egy választ és azt mondta, hogy a programot 2017-ben fogják újra értékelni, és meglátják, hogy folytatódik-e, vagy nem. Szeretném tehát, hogy ez a válasz, ezzel a válaszsal foglalkozzanak. Ami a sikerrátát illeti, én azt hiszem, hogy itt kétségeink lehetnek. Nem egyszerű a kölcsönökhöz hozzájutni. Tárgyalni kell a bankokkal, és elnézés, de úgy gondolom, hogy sok esetben a leginkább kedvezményettek maguk a bankok. Gondolkodjunk el tehát azon, hogy lehet-e egyszerűsíteni a kapcsolatokat például a bankokkal is. Köszönöm szépen. Na most, hogy tisztázzuk a dolgot. Nem csak az Erasmus programról ö, van szó, most pedig Weber kollega következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, valamint az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon sok minden elhangzott már, főleg a kisebb projektek támogatásával kapcsolatban. Erről többször beszéltünk már, megvitattuk azt is, hogy az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság azt, amit mi annak idején az új Erasmus Plus program céljaként fogalmaztuk meg, vagyis hogy egyszerűbbek legyenek az eljárások. Úgy tűnik, hogy ezt igazából az Európai Bizottság nem vette figyelembe, tehát az iránymutatásokban ez nem tükröződik, éppen ezért az iránymutatásokat talán érdemes volna átdolgozni, hiszen nem lehetséges, hogy egy ifjúsági szervezet, amikor egy európai projektet szeretne végrehajtani, 50 oldalon kell, hogy keresztül rágja magát, csak azért, hogy vége, végeredményben talán az egészet ne engedélyezzék. És azt is kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a források egyáltalán nem elégségesek. Valóban az Erasmus Plus az Európai Unió sikertörténete, ez így igaz, de azt is be kell látnunk, hogy sokkal több pénzre volna szükségünk, hogy a számtalan jó kérelmet, illetve jó beterjesztett projektet jóvá tudjuk hagyni. A felülvizsgálattal 2019 után, a 2020-tól kezdődő időszakra nézve, azt hiszem, hogy ezzel mindenképpen javítanunk kellene. Ami pedig a híres diákhiteleket illeti. Annak idején hosszadalmasan beszéltünk arról, hogy észszerű -e ez egyáltalán, illetve szükség van-e erre. Itt nem arról van most szó, hogy a régi Erasmus programot a diák hitelekkel pótoljuk, tehát akik egy fél évet külföldön tanulnak, ők az ösztöndi helyett most diákkételt kapnának, nem, ez továbbra is létezik. Amit azonban pluszként kidolgoztunk, az az volt, hogy ha valaki egy master tanulmányt teljességgel külföldön szeretné abszolválni, akkor lehetőséget nyújtunk számára egy ilyen diákhitel eszközön keresztül ezt megteheti. Ugyanakkor azt is leszögeztük, hogy ezt pontosan értékelni szeretnénk, meg akarjuk vizsgálni, hogy ezt milyen körülmények között lehet jóvá hagyni. Ezért az Európai Bizottságtól most egy részletes jelentést kellene kérnünk arról, hogy ezt hogyan kívánják elfogadni, melyek a nehézségek. Meg kell vizsgálnunk, hogy az elfogadott kérelmek esetében valóban sikerül a tanulmányt ebből a hitelből finanszírozni. Tudom, hogy annak idején hosszasan bíráltuk ezt, elhangzott, hogy ez mint lehetőség életbe léphet, de aztán meg kellene néznünk, hogy hogyan kerül sor a végrehajtásra, és így megállapíthatjuk, hogy melyek az esetleges nehézségek, hiányosságok vagy problémák. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy az, amit annak idején kigondoltunk, az valóban érvényesül-e. Ezért hálás lennék a bizottságnak, hogyha erre vonatkozóan konkrét jelentést tudna előterjeszteni, egy konkrét értékelést adna erről a, a diákhitel működéséről. Számomra különösen fontos, mert gyakran Németországból hallok arról, hogy a régi Leonardo da Vinci programma kapcsolatban komoly problémák jelentkeznek. Számomra ez nagyon fontos, hiszen így a fiatal munkavállalóknak, illetve a gyakornokoknak lehetővé tesszük a külföldi tapasztalatszerzést, de úgy tűnik, hogy ez a program nem működik megfelelően, kevés a forrás, nagyon sok a szervezésbeli probléma, a bürokrácia, és a különböző kézműves kamarák, azok, amelyek foglalkoznak a fiatalokkal, nem bízzák ezt a feladatot a kisebb szervezetekre, meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk a helyzetet egyszerűsíteni azért, hogy ezen fiatal munkavállalók számára megadjuk a kellő lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. el, kollega következik. Thank you, Madam Chairman. Well, on behalf of Mr. Jambas. Dzsambaszki úr nevében szólok fel, szólalok fel, az árnyék jelentéstevő. Köszönjük szépen Zver képviselőnek a munkáját, ez egy, ezért az átfogó jelentését. A Dzsambaszki úr elnézést kér, hogy nem tud itt lenni, és néhány üzenete van. Az Erasmus Plus program egy olyan program, amely nagyon prosperáló program, és örülünk, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy jól működjön a program, de természetesen vannak olyan területek, ahol javítani kell a programon. Természetesen fontos rendszeresen értékelni az Európai Unió különböző politikáját, és időben <clears throat> módosítani azokat specifikus programokra van szükség, hogyha valami nem működik, és adaptálódunk kell a piachoz sok a végrehajtási jelentés, amelyeket tanulmányoz folyamatosan a bizottság. Nagyon sok parlamenti képviselő osztja meg egymással a tapasztalatait az Erasmus Plus programra vonatkozólag is. Csambaszki úr nagyon örül annak, hogy ilyen jó jelentés született Zver úr részéről. Természetesen az átláthatóság a különböző ágazati programokban nincs megfelelő módon biztosítani, éppen ezért azt kérjük a jelentéstevőtől, hogy erre figyeljen oda, hogy a, a Da Vinci program után sem tudták megoldani azokat a problémákat, amelyek felmerültek, természetesen különböző ilyen elnevezési programok vannak, amelyek sok esetben félreértésre adnak okot. Csambaszki úrnak van egy konklúziója a jelentést illetően, nevezetesen, ami az Erasmus Plus programot illeti, mindenképpen meg javítani kell a már elért sikereken, és konszolidálni kell a sikereket, viszont módosítani kell ott, ahol nem volt megfelelő a program végrehajtása. Mielőtt még elemeznénk a kihívásokat, a problémákat, természetesen figyelembe kell venni a különböző elhangzottakat is. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Hát, a Kikász kis kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy a teremben egyetértünk abban, hogy ez egy végtelenül fontos program. Viszont az a jelentés, amelyet ma beterjesztettek, és az árnyékjelentéstevők megjegyzése is arra mutatnak rá, hogy ez a program még jobb lehetne nem akarok hosszan beszélni, csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik gyenge pongja, pontja a programnak az, hogy hiányzik a harmonizáció a különböző nemzeti testületek között, amelyek ezt a, ezt a programot kezelik. Görögországban ugye, a fiataloknak az 50%-a munkanélküli, és ahogy már hallottuk, a nemzeti hatóságok igenis felelősek a stabilitásért, a program stabilitásáért, és ezt nem két hónapra kell megtenniük, hanem már két és fél év óta felelősek. Ami a különböző nemzeti testületeket illeti, és a közöttük lévő különbségeket, azt látjuk, hogy csak 6%-a az európaiaknak gondolja úgy, hogy a nemzeti testületeknek a feladatait, fel, nemzeti testületek a feladataikat végrehajtják. Éppen ezért a minőségjavításra szükség van, nagyobb átláthatóságra van szükség, és európai útmutatókra van szükség, hogy hogyan lehet végrehajtani az Erasmus. Az információ cserére is szükség van, nem akarom tovább húzni, ez egy nagyon sikeres program, és amikor Európa egy általános válsággal néz szembe a legkülönbözőbb területeken, nagyon sok a probléma, és ezek a problémák is felhívják a figyelmet arra, hogy tovább kell ezt a sikeres programot vinni, és hogy azt is el kell mondani, hogy sokkal több pénzre van szükség, hogy jól működjön ez a program. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Ward kollega következik. Uh, thank you, Madam. Köszönöm, Elnök asszony. Én nagyon lelkes támogatója vagyok az Erasmus Plus programnak, az előző formájában, amikor még fiatalok lendületben volt a neve. Szeretném azonban hangoztatni, hogy Nagy-Britanniában a fiatalok mennyire csalódottak a közelmúltbeli népszavazás eredménye miatt, amelynek témája ugye az EU tagság volt. Ez nagy csalódást jelent nagyon sok fiatalnak. A közvélemény egy kis része, amely szavazott, most kockára tett olyan programokat, mint az Erasmus Plus a fiatalok számára, megfosztva a fiatalokat egy nagyon fontos tapasztalattól, amely által szorosabb kapcsolatba kerülhettek szomszédaikkal, a szomszédos országokkal is, és hátrányos helyzetű fiataloktól komoly esélyeket von meg, és így ezáltal az interkulturális párbeszéd, a határokon átnyúló barátság, ezek most csorbát szenvednek egy brit népszavazás miatt, amelyet a jelenlegi konzervatív kormány retorikája és populista menetrendje egyáltalán nem segített. Bruce Sinclair Jones a brit Erasmus Plus igazgatója szeptember 15-én a Guardianban írt arról, hogy ez a program mennyire népszerű az Egyesült Királyságban, és a felmérésekből is egyértelműen kiderülnek ennek előnyei a diákok önbizalma, önértékelése, tanulmányi eredményei is javulnak, magasabb béreket keresett, magasabb béreket kaphatnak, és jobb pályaválasztási lehetőségekkel indulnak. 15.500 Egyesült Királyságbeli diák volt kedvezményezetje ennek a programnak, és több mint 7000 oktató. Csak emlékeztetném önöket arra, hogy a 18-24 év köztiek 75%-a, aki szavazott, a népszavazáson egyébként a bemaradás mellett szavazott, ez most az őket érő komoly veszteség. Kollega Gyuli. Kedves Csüli kolléganő, igen, sajnos tudjuk ezt. Trüppel kolléganő. A film Köszönöm szépen. Most a frakciók mind hangoztatták, hogy az Erasmus Plus egy mekkora sikertörténet, én csak hangsúlyozni tudom ezt, és valóban a nyilvánosság is ezt így értékeli. Ez az a ritka példák egyike, amikor nem vitatkoznak ezen a pártok, tehát valóban ez a fiatalok érdekeit szolgálja az Európai Unióban és azon kívül is. Emlékeztetnék még egyszer arra, hogy az Európai Parlament itt a félidei kapcsolatos jelentésében egyértelműen több forrást kért az Erasmus számára, és azt is kérte, hogy a több éves pénzügyi kereten, keret felső határán túl menjen ez. A költségvetés természetesen nem emelkedik annyira, hogy a felső korláton túlmutasson. Azt hiszem, hogy nagyon jogosan érvelünk a költségvetés növelése mellett, tehát továbbra is nyomást kellene gyakorolnunk ennek érdekében. Még két apróságot szeretnék megjegyezni. Egyfelől a különböző programban résztvevő felek tájékoztattak arról, hogy az ő véleményük szerint a jelentés tételi kötelezettség túl kiterjedt. Én nem úgy gondolom, hogy az arányok itt megfelelőek lennének, ezért arra kérném a bizottságot, hogy mutatkozzon nyíltnak és javítson ezen. Elhangzott egy konkrét bírálat is azzal kapcsolatban, hogy milyen a az interneten megtalálható iránymutatások struktúrája. Elhangzottak javaslatok arról, hogy ezt hogyan lehetne pontosítani, és általánosságban véve arra kérném az Európai Bizottságot, úgy gondolom, hogy sok résztvevő jó szándékú és jó szándékkal kíván eljárni, de a gyakorlatban azt hiszem, hogy gyakran tapasztalják azt, hogy mi mindent lehetne javítani az irányítás tekintetében, és jó lenne, hogyha a bizottság befogadná ezeket a véleményeket. Kollégi. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most pedig a bizottság képviselője kap szót, és még Zver kollega is. Jelenleg itt van velünk a az olasz nemzeti ügynökség, amely a fiatalokkal foglalkozik vezetője, itt van velük az igazgató, ő kap szót most. Giacomo Darigo úr koordinálja tehát a fiatalokkal foglalkozó nemzeti ügynökségeket. Fontos az, hogy a az Erasmus programban van egy fejezet, amely kimondottan a fiatalokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, Koszta elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági képviselők, szeretnék először is köszönetet mondani önöknek azért, hogy ilyen nagy figyelmet szentelnek az Erasmus programnak, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy az Európai Parlament figyelmet szentel a program fiatalokról szóló fejezetének és a nemzeti ügynökségeknek, amelyek végrehajtják ezt a programot. A Zver képviselő jelentés tervezete nagyon hatékonyan rámutat arra, hogy az Erasmus Plus program mennyire fontos, és vannak azonban olyan pontjai, amelyeket, amelyeken javítani kell. Úgy gondolunk, hogy vannak olyan pontok, amelyek a jövőbeni generációk számára is nagyon fontosak. Itt elsősorban figyelembe kell venni a költségvetési vonalakat összességében amelyek, amely költségvetés fel lehet használni a fiatalokkal való munkában, és itt természetesen a különböző informális és nem formális programokra gondolok, arra, hogy van egy radikalizáció, és az erőszak is növekszik, olyan programokra van tehát szükség, amelyekkel ezek ellen fel lehet lépni ott van a garancia program is, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb végrehajtását a programnak. Természetesen a dinamikus együttműködés is fontos a nemzeti ügynökségek között, és az elkövetkezendő években néhány fontos programpontot szeretnénk még megvalósítani. Fontos az, hogy a különböző fejezetek specifikusságát is figyelembe vegyük. Az elkövetkezendő években a költségvetés növelésére van szükség, és ez már terve is van véve. Természetesen az ügynökségek is hatékonyabb munkát fognak végezni a jövőben, és a különböző ügynökségek közötti kapcsolatokat is növelni kell, erősíteni kell. Természetesen fontos az, hogy a különböző tagállamokban is javuljon a munka, és harmonizálják a feladatokat. Specifikus programok bevezetése is szükség van, természetesen ezek különböző forrásokat is szükségeltetnek. Fontos a fiatalok számára a különböző pro- programok kidolgozása. figyelembe kell venni azt is, hogy a fiatalokról szóló fejezet végrehajtása kihasson a szociális szintekre is a fiatalok körében. Az Európai Bizottság, a parlament nagyon fontos politikai útmutatókat dolgozott ki. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig a fiatalokról szóló fejezettel kapcsolatosan még szeretnék én is néhány dolgot elmondani. Aztán a bizottság képviselője kap szót, majd a jelentés tevő. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottságnál különböző úttörő programokat dolgoznak ki, például van egy olyan program, amelynek az a neve, hogy Erasmus kártya nélkül. Tehát foglalkozunk az elektronikus kártyákkal is. Szeretném tudni a bizottság képviselőitől, hogy jelenleg hogy áll ez a program, aztán az Erasmus Placement programot illetően. Ki foglalkozik ezzel? Szeretném ezt is tisztázni. Például a diákok a diploma után három évet még részt vehetnek a programban a tervek szerint, viszont ma még csak egy év ez a az időtartam, tehát hol tart ez a program, aztán az Erasmus Mundus, én Tunéziában láttam valami nagyon érdekes dolgot, ott van egy Erasmus iroda, amely foglalkozik a végrehajtással, és szeretném tudni a bizottság képviselőjétől, hogy a harmadik országokban mi a helyzet, tehát vannak-e ilyen hasonló irodák máshol is? Francesca Panyasszon kap, kap szót az Erasmus Plus Coordination programtól. First of all, I would like to thank you. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, amelyet kaptunk, hogy kommentált fűzünk a jelentéstervezethez. Az a álláspontunk, hogy igen, az ajánlásokat üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy a jelentés tervezet nagyon is kiegyensúlyozott az ajánlások megfelelnek az erőfeszítéseinknek, mert mi is azt szeretnénk, hogy a programot jobban hajtsák végre, és ehhez megfelelő forrásokat biztosítunk. Ami a munkakapcsolatokat, a együttműködést illeti a különböző felekkel. Ez természetesen fontos a bizottság számára, fontos a jó együttműködés, és köszönjük a, az önökkel való kapcsolatokat és munkát. Ami a koordinációt illeti, a program végrehajtását illetően, valamint a monitoringot, a végrehajtás monitoringját eh, harmonikus, harmonizált módon. Ugyanúgy úgy gondoljuk, hogy ez alapvető a program sikere érdekében. Az utóbbi két évben is ebbe az irányba dolgoztunk, és vannak olyan ajánlásaink, amelyek szerint folytatni kell ezeket az erőfeszítéseket, ezt a munkát a nemzeti ügynökségekkel szorosan együttműködünk, aztán munkacsoportokkal együttműködünk, virtuális kommunikációs platformot hoztunk létre a nemzeti ügynökségekben, képezzük a dolgozókat. Van egy értékelő folyamat is fontos az, hogy a szabályokat harmonizált módon vegyék figyelembe. Ezeket az erőfeszítéseket továbbra is megtesszük. Természetesen vannak olyan pontok, amelyeken javítani kell a kommunikáción, a, nem csak a nemzeti ügynökségek között, hanem a végrehajtó egy e, ügynökségek között is, például itt Brüsszelben. Vannak más javaslataink is a javítást illetően ami az információs technológiát illeti, az egyszerűsést illeti. Nagyon értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyek a problémákkal kapcsolatosan felmerültek. Azt hiszem, hogy a legtöbb érintett fél elismeri, hogy mi is a, mik is a problémák. Természetesen tovább kell mennünk, nem állunk le, egyszerűsíteni kell az eljárásokon. Nagyon erőteljesen dolgozunk ezen a folyamaton, és ezen év végéig eh, végrehajtó intézkedés, végrehajtási intézkedéseket fogunk ajánlani sok esetben volt szó a különböző útmutatókról, az irányvonalakról. Az elkövetkezendő napokban a, egy program útmutatót vagy irányelvet fogunk kiadni. Ez egy jogi dokumentum, információkat tartalmaz, másrészt pedig létrehozunk egy online eszközt, amely sokkal felhasználó barátabb lesz, mint az eddigiek. A különböző ágazatokkal kapcsolatosan, aztán magát a program irányelvet, útmutatót is feltesszük az internetre az elkövetkezendő hetekben, tehát ezeken fogunk dolgozni. Aztán az Európai Parlamentnek volt egy kérése, hogy a fordításokat is oldjuk meg, hogy rendelkezésre álljanak, hozzáférhetők legyenek a különböző programok minden nyelven, és a fordítói szolgálat kollégái segítségével a fordításokat is el fogjuk végeztetni. Ami a kérdőíveket illeti, és a, azt, azt szeretnénk szintén, hogy ezek is sokkal egyszerűbbek legyenek, hogy ne legyenek szükségtelen információk e, ezeken a formulárékon. Ezek is az internetre kerülnek, aztán nyelvi szempontból is szeretnénk egyszerűsíteni a nyelvezetét a dokumentumoknak, a szerintett csoportok számára szeretnénk elősegíteni a különböző tapasztalatok tapasztalatokat a, azok számára, akik részt akarnak venni a programokban. Aztán jelentősen javultak bizonyos területek, itt az pénzösszegeket illetően foglalkozunk olyan problémákkal is, amelyek azokkal kapcsolatosak, akik távol eső területekről jönnek, tehát itt egy ilyen általány ról van szó számukra. Ezzel kapcsolatosan már megegyeztünk, tehát, hogy korrekt módon járjanak el a különböző ágazatokban, különböző szektorokban. Aztán, ahogy tudják, a középtávú felülvizsgálata ennek a programnak is folyik, Természetesen tudomásul vesszük az elhangzottakat, és írásban is válaszolunk, sőt, bilaterálisan, két oldalon is találkozunk a képviselőkkel. Elnök, köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek is, már így is kaptak tehát választ néhány kérdésükre. Köszönöm szépen még egyszer Szver kollégának a munkát, és visszaadom neki a szót. És ugye azt mondtad, hogy hogy figyelembe kell venni a, a különböző elhangzottakat a jelentésre vonatkoztatóan, és fontos az is, hogy a jövőbeni program határozzuk meg, mert a tagállamok számára fontos, hogy mik lesznek a jövőben a perspektívák. Azt hiszem, hogy kiváló volt ez az eszmecsere különben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek ezt a nagyon hasznos vitát az Erasmus Plusról. Valóban ez egy sikertörténet. történet mindenki elismeri ennek az uniós programnak a jelentőségét, és nagy tisztelettel beszél róla, ami pedig itt különösen fontos, és erre akkor figyeltem fel, amikor különböző érintett felekkel tárgyaltam, az az, hogy nagyon elégedettek az Erasmus Plus-szal. A többségük igen elégedett a programmal, jónak tartja, a bizottság és az érintett felek közti kapcsolat pedig ebben a programozási időszakban jobb volt, mint az előzőben. Nos, ez a harmadik mandátum, ha fogalmazhatok így, és úgy vélem, hogy az érdekelt felekkel való kapcsolat sohasem volt még ennyire jó, mint most. Az érdekelt felek nem akarnak radikális változtatásokat végrehajtani, az ifjúság nem akar radikális változtatásokat, csak éppen javítani szeretné azt, eh, amit javítani lehet, és eh, a jelentésből is ez kiderül. De a félidei értékelés, eh, amelyet a bizottság jövőre dolgoz ki, nagyon fontos lesz ebből a szempontból tudunk némi befolyást gyakorolni erre a jelentésre, amennyiben a nézeteinket eljuttatjuk a bizottsághoz. Technikai értelemben véve ez a jelentés a végrehajtásról nem elég hosszú ahhoz, hogy mindent belefoglaljunk. Éppen ezért meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság és a többi érdekelt félközti kapcsolat a munkánk állandó részét képezi majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zver kollega. A bizottság bejelentette, hogy 200 millióval többet szán jövőre erre a programra. Ez még mindig nem elégséges, de legalább egy lépés előre. Most ismétlem, október 24-ig lehet 11 óráig beterjeszteni a módosítókat. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottság képviselőnek, köszönöm a titkásának, köszönöm az jelentéstevőknek. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra. Annu Takula képviselő a sportpolitika integrált megközelítése című jelentés tervezetéről van szó. Következik a megvitatása ennek a tervezetnek. Júniusban már elkezdtük ezt a munkát. Most kérek mindenkit, hogy kettő, három, maximálisan három percben szóljon fel, mert egy kicsit kifutottunk az időből. A bevezető Takula képviselő részéről 5-7 perc lehet, tehát először, ne, a, először ő kap szót, aztán az jelentéstevők is, aki akar, aztán a továbbiakban. Takula képviselő úr. Szia, Ravva puhajöttél. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Uniónak a Lisszaboni szerződés ratifikációja óta világos sportpolitikája van. Hét év elteltével most már lehetőségünk van arra, hogy felmérjük, hogy hogyan is alakult ez az EU-s politika, és a Fidesz jelentés követi a mostani jelentés tervezet, amely jelentés, mármint a korábbi a Fidesz jelentés, ugye az európai sport helyzetével foglalkozott. Ajánlások születnek akkor, amikor a bizottság 2017 kapcsán egy félidős jelentést készített. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzeneteket juthatunk el a sport világának a különböző szövetségeknek. Miről is szól a jelentés? A fedhetetlenségről, a jó kormányzásról és a hozzáférhetőségről. Ami a jó kormányzást illeti, nem más ez, mint az egyik úgy fogalma a jelentésnek. Nagyon aktuális ez a téma. Nulla toleranciát kell csak, hogy elviseljünk a sporteseményeknek a kapcsán. Azt hiszem ez önmaga evidencia az európai szinten és a nemzetközi szinten is számos botrány alakult ki a kormányzás kapcsán. Ez jól mutatta, hogy itt az ideje, hogy cselekedjünk és véget vessük egyszer és mindenkorra a korrupciónak, a sport szervezőknek és a sportolóknak. A transzparenciát kell, és a nyitott szellemiséget kell megvalósítaniuk. Nélkülözhetetlen az, hogy azon szervezetek, amelyek a jelentéseket készítik, amelyek beszámolnak a tevékenységekről, határozott időt tartamra kapjanak megbízatást, kialakítsunk különböző jó irányíthatásági, átlátotásági eszközöket, ezek mind nélkülözhetetlenek. Aztán ott van a hozzáférhetőség a kérdése, már mely emberi személynek, azaz fiataloknak, a migránsoknak, a fogyatékossággal élő személyeknek hozzá kell, hogy férjenek mindannyian a sporttevékenységhez, a testmozgáshoz. A testmozgás teszi lehetővé azt, hogy jó egészségnek örvendjünk, hogy megelőzzük a különböző betegségeket, így a degeneratív betegségeket, és ezen kívül, hogy aktív öregedésnek legyünk kitéve, miközben az aktív életeink, élető szakaszunkban a lehető legjobban ki tudjuk bontakoztatni a képességeinket. Az Erasmus Plus egy nagyon hatékony program ahhoz, hogy megtámogassa a testmozgás és a sport tevékenységeket. De ugyanakkor lehetnénk még ennél is hatékonyabb. Az Európai Uniók nagyobb forrásokat kellene szentelnie a tevékenységekre, hála az Erasmus Plusnak a közreműködésével. Hiányosak ugyanis a test mozgásai tevékenységünk szerte Európában. A sport eseményekkel kapcsolatosan nagyon sokféle dolgot tudunk kiemelni. Az élsport mintaként szolgálhat az ifjúság számára, de nélkülözhetetlen, hogy az élsportban a fethetlenség, fethetetlenség uralkodjon. Már pedig nem ez érvényesül, és látjuk a különböző doppingos eseményeket, látjuk a különböző befolyásolt, tiltott befolyásolási eseményeket. Nos, ezek mind-mind kihívások. Olyan kihívások, amelyekre mind a tagállami szinten, mind pedig az Európai Uniós szinten reagálnunk kell. Ezen kívül kiemelem az ifjúság védelmét, ez is kulcsmomentum a gazdasági szempontokkal kapcsolatosan jelenszük azt, hogy 7 millióan dolgoznak Európában, a sport világában. A netto árvétel is 300 net, millió eurót tesz ki. Ez azt jelenti, hogy a sport bevétel hatalmas, és a sport tevékenységnek a GDP-ben mért részesedése szintén meghatározó fontosságú. Kitérhetünk még a turizmusnak a tevékenységére, mint az ehhez is kapcsolódik a sport tevékenység. De említhetjük még a digitális tevékenységeket, az internetes tevékenységeket, amely szintén, amelyek szintén csatlakozhatnak a sportokhoz. Nos, tisztelt elnök asszony, nagy vonalakban ezek azok a pontok, amelyek a leginkább meghatározzák a jelentésemnek a gerincét, de természetesen állok a rendelkezésükre azért, hogy meghallgassam a javaslataikat és a módosításaikat is, hogy beépíthessem. Köszönöm szépen Takula kollégának. Nagyon érdekesek a javaslatai. Én is végigolvastam elmélyülten ezt a jelentést. Nagyon jó ez a munka, amelyet elvégzett. Most a kollégák kapnak szót. Először Venta kollega, az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Fiszesz úr nevében szólnék, elnök asszony, és el is mondanám, hogy én is mit gondolok erről a jelentéstervezetről. Először is gratulálok Takula úrnak az elvégzett munkájáért. Azt hiszem, hogy ez valóban egy nagyon fontos jelentés. Ugyanis általában a sporttal kapcsolatosan egy mandátum során egy jelentésünk van, de ez egy annyira fontos téma, mellesleg a sportszövetségek imidzse jelenleg elég alacsony szintű. Én jó magam is sportmenedzser is voltam, és szeretném visszaállítani a sport és a sportmenedzserek reputációját, hírnevét, a sport, ez vonatkozik a fair play-re, a sportszövetségekre és a forrásokra. Természetesen a fair play az nem csak a futballban, hanem a menedzsbenben is, a sport menedzselésben is fontos. Ugye tudjuk, hogy mennyi botrány volt az utóbbi időben. Éppen ez is azt jelenti, hogy teljes mértékben át kell alakítani azt a rendszert, ahogy menedzselik a sportszövetségeket. Merem remélni, hogy a FIFA-ban vagy az UEFA-ban a személycserék is lehetővé teszik, eh, hogy elérjük ezeket a céljainkat, és más szervezetek szintén követni fogják ezt a irányvonalat. A parlament oda fog figyelni arra, hogy ezeket a reformokat hogyan hajtják végre. Mindent meg kell tenni, hogy a sporthoz kapcsolódó bűncselekményeket is elkerüljük, például a bundázást, vagy pedig a visszaéléseket, például a fiatalkorúakkal való visszaéléseket a sport tevékenység szintjén, a menedzsment szintjén fontos a jó tapasztalatok kicserélése. Ugye a jelentéstevő is azt mondta, hogy arra van szükség, hogy hogy a a források területén is megfelelő legyen a mm, felosztása a forrásoknak. A doping még mindig nagyon komoly probléma a sportban, ugyanis a sport reputációját nagyon is rontja a doping, fel kell mm, lépni a doping ellen, és természetesen ez a pénzügyi támogatás is kapcsolódik, ami a fair play-t illeti. A különböző sport tevékenységek, események során is meg kell védeni a sportot minden különböző olyan behatolás ellen, mint például a bundázás, amely, amely káros ezek ugye bűn, bűncselekmények, és fontos ugye a, a társadalom szempontjából, és nem csak a sport területén felvenni a harcot ezen cselekmények ellen. Én nagyra értékelem a, azt a rendszert, amely a, amelyről szól a jelentéstevő a jelentésében, a sportvezetőkre vonatkozólag. Nagyon jó ez a jelentés, fogok beteljeszteni jó magam is módosítókat, és együtt működök a jelentéstevővel. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Morgano kollega, aki Mici kollega nő nevében szólal. Köszönöm szépen. Igen, Mici kollega nő nem tud itt lenni most, és az ő nevében szólnék. Általánosságban Mici kollega nő úgy gondolja, hogy Takula jelentést tevő nagyon jó munkát végzett, nagyon jó javaslatai vannak az európai sportpolitikával kapcsolatosan. Vici kolléganő egyetért azzal is, hogy a jelentéstevő kiemelte, mennyire fontos a sport a szociális területeken is, és hogy mi is a kapcsolat a különböző szociális kapcsolatok, a sport között, természetesen figyelembe véve a migránsokat, a fogyatékkal élőket, az idősebbeket, tehát hogy e, ezen személyek számára is lehetővé kell tenni a sport tevékenységek gyakorlását. Mici kolléganő úgy gondolja, hogy fontos beterjeszteni néhány módosítót a szövegre vonatkozóan, különösen néhány intézkedést illetően, például a doping elleni fellépés, a sportvilág javítása, a sportmenedzselés javítása, az átláthatóság, a felelősség, a források felosztása, a diszkrimináció, a fajüldözés, a rasszizmus elleni fellépéssel kapcsolatos pont, sportról is szól, aztán az egyetemeken, az iskolákban a sport előmozdítása, a rendszeres fizikai tevékenység, sporttevékenység, különösen a fiatalok számára, a nők számára, olyan területeken, mm, ahol kevésbé sportolnak, aztán a szociális inkluzió, figyelembevétele, a sérülékenyebb csoportok bevonása a kolléganő azt szeretné, hogy a jelentéstevő vegye be a jelentésbe azt is, hogy a fogyatékkal élők sporttevékenységét jobban értékeljük, az ő részvételük a versenyeken nagyon fontos, és ezt értékelni kell a, a különböző lehetőségeiket értékelni kell. A kolléganő a zárja, hogy nagyon pozitív az együttműködés a jelentéstevővel és a többi ányék jelentéstevővel, és biztos abban, hogy nagyon jó jelentés születik. Köszönöm. Végül pedig Liue kollega. Nem, elnézést, Nem D'Amato kollega. Tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy eh, Emma McLaughlin nevében gratuláljak az előadónak, eh, Takula úrnak. Szeretné eh, Emma McLaughlin, aki ma nem tudott eljönni ma, megköszönni az előadó munkáját. Úgy véli, hogy Takula úr túl ment ezen jelentés elkészítése során az előadó által, általában végzett munkán. Nagyon hasznos ez a képviselők és a közvélemény számára is, éppen ezért köszönettel tartozunk neki. A sport kulcsfontosságú lehet a különböző közösségek egymáshoz való közelítésében, de sajnos gyakran arra vagyunk kénytelenek felfigyelni, hogy, a, hogy ez nem mindig következik be. Biztosítanunk kell, hogy mindenki élvezhesse a sport nyújtotta előnyöket, és ezt úgy kell garantálnunk, hogy kellő forrásokkal látjuk ezt el, és fenntartjuk a sport hírnevét, a játékosok és a drukkerek biztonságát is. A jelentés tervezett említi a sport nyújtotta lehetőségeket. Látjuk azt, hogy minden életkorú emberek eh, esetében segíti az egészséges életmód terjesztését. Ugyanígy eh, az ICR szerint fontos az átláthatóság előmozdítása, noha úgy véli, hogy ez a különböző sportszervezetek hatáskörébe tartozik mindenek előtt, ugyanakkor talán az EU és a nemzeti, nemzeti intézmények számára is hasznos lehet a párbeszéd előmozdítása. Az elmúlt években, hónapokban több szervezett csalódást okozott a sport számára. A korrupció nem ennek a jelentésnek a hatáskörébe tartozik. Nem szabad, hogy észrehajlóak maradjunk, ugyanakkor bizonyíték alapú információt kell biztosítanunk a szervezetek számára, és szeretnénk hangot adni a 36-os cikkek kapcsolatban aggájainknak. A bizottság az Erasmus Plus keretében több forrást kell biztosítson a sport számára. Nem pusztán több forrást kell azonban követelnünk, hanem először is azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy mennyire hozzáférhető ez a forrás, ezek a források mennyire hozzáférhetőek a különböző helyi szervezetek számára a jó sport kormányzás elvét kell érvényesítenünk. Kérdés, hogy a jelenlegi források hozzájárulnak-e ahhoz, hogy bármilyen hátterű fiatalok sporttevékenységet folytassanak aktívan, és fontos véleményem szerint, hogy jelentés választ adjon ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Damátó kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Most, mint parlamenti képviselő beszélek, de részben, mint sportoló is, mert nagyon sokat sportoltam, és mindez kihatott, és a sport kihat a szociális és a gazdasági területekre is, és ez a nagy értéke a sportnak. Fontos az, hogy a sport egy integráló tényező, és elősegíti a szociális inkluziót a sport tevékenység, a fizikai tevékenység nem csak a sportpolitikához tartozik, hanem a szociális politikához is. A, azt látjuk, hogy mennyire fontos a gazdaság szempontjából, az idegenforgalom szempontjából a sport. Azt látjuk, hogy több mint 7 millió európai polgár a sport területén dolgozik éppen ezért nagyon fontos a sport ágazat, közi ágazatok közötti szerepe is. E, európai, nemzetközi szinten is fontos a sport szerepét elősegíteni. Aztán ott van a kormányzás. Azt látjuk, hogy ezen a területen nagyon sok a gyenge pont, a becsületesség, az átláthatóság szintjén. Látjuk, hogy mennyi a, a futballmeccsek terén a bundázás. Nagyon nagy a deficit ezen a területen. Látjuk azt, hogy egyre több a transzverszális kapcsolat, amelyeket figyelembe kell venni nem csak a legális és illegális gyakorlatokról kell beszélni, mert ha csak erről beszélünk, ez nagyon is bonyolítja a helyzetet a bundázás területén is. Sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni az oktatásnak, nevelésnek, nem csak azért, mert én magam is sportpedagógus voltam egy időben, de fontosak a különböző kampányok, a médiakampányok is, például a, fel kell lépni a korrupció ellen, a bundázás ellen a sportterületén, és egy morális integritás kell átadni a fiataloknak a nevelés szintjén. Sokkal operatívabb jelentésre lenne szükség, mindenképpen már a gyökereinél kell kiírtani a bundázást. Az Erasmus Plus program az egyik leghatékonyabb programja az európai sportnak is. Nagyobb kommunikációra van szükség az Európai Bizottság és a tagállamok között a sportterületén is. Kedves kollégák, az európai sportmodell nagyon is egy, egyedi dolog. Azt is tudjuk, hogy milyen nagyok a fenyegetések ezen a területen. Például ugye ott vannak a nagy sportesemények, amelyek nagyon jó lehetőségeket nyújtanak különböző sportterületeken. Lehetővé teszik azt, hogy a sportot például nagyon fontos kulcs eszköznek tekintsük az idegenforgalom területén, a turizmus területén, de természetesen kizárva minden típusú spekulációt. A nagy sport események során is látjuk, hogy vannak problémák. Látjuk azt, hogy a nagy sport események szervezői, Peking, Szarajevó és mások milyen erőfeszítéseket kellett, hogy tegyenek például az olimpiák megszervezésénél. Természetesen fontos sok európai városnak a gazdasági feltételeit is ilyen esetekben figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen! a bizottság képviselőinek adom meg a szót, a sporttal foglalkozó főigazgatóságról. A sport területén nagyon fontos az önkéntesség szerepe is. Takula jelentéstevő is szól az önkéntességről. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogy a sport nevelés terén is jobban kidomborítanák a, ezeket a területeket. Ami a bundázást illeti, Maltez képviselő is szól erről a problémáról. Jó lenne, hogyha európai szinten ratifikálni lehetne egy tervet, végül pedig az előző kolléganő ugye rámutatott arra, hogy vannak kockázatok a nagy sportesemények esetében is, az én hazámban is, és világszinten. Egy nagy sportesemény esetében fontos az, hogy világszinten a, a fiatalok sokkal jobban szerepeljenek. Például a paraolimpiákon is látjuk, hogy mennyire pozitív a részvétel ezeken a sporteseményeken. Fontos a képességeket növelni, a jó kormányzást erősíteni. Tehát ezek konkrét dolgok, most pedig ívlő tesztek a bizottság részéről. So, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra nagy öröm az, hogy pont az Erasmus Plus megvitatása után beszélünk most erről az anyagról, erről a témáról, hiszen az Erasmus csoport, az Erasmus Plus egy fontos újítása volt 2014-ben, és három év elteltével azt mondhatjuk, hogy az Erasmus sport az Erasmus Plus sikerének része volt. Most pedig, ami konkrétan ezt a jelentést illeti, úgy gondolom, hogy Takula úr jelentését nagy örömmel fogadta a bizottság, egyrészt a tartalom, valamint az elkészítés módszere miatt is. Örülünk annak, ahogyan ez elkészült, hiszen tudjuk, hogy Takula úr és a parlament a különböző sportszervezetekkel és a bizottsággal is behatóan egyeztettek, ami egy jó elképzelés volt, hiszen így releváns kérdések is beépültek a jelentésbe, és ami a tartalmat illeti, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nagyon hasznos lesz ez az anyag számunkra. A legtöbb ön által megfogalmazott javaslat megfelel annak, ami már amúgy is a napirendünkön szerepel, és számunkra ez egy ösztönző arra vonatkozóan, hogy többet cselekedjünk és jobban. Két példát említenék, egyfelől a jó kormányzás elvét. Ezzel az ön által 2018-ra javasolt kötelezettségvállalással ellenőrizzük az eddig elért lépéseket, és emlékeztetnék arra, hogy szeptemberben Navracsics biztos úr felkérte a sportszervezeteket arra, hogy a jó kormányzás terén bizonyos alapelveket tartsanak be, azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a jobb irányítás, a jobb kormányzás céljából. Több szervezet már jelezte hajlandóságát a részvételre, és az Európai parlamenttel való együttműködés is fontos. Egy másik példa lehetne az a hangsúly, amelyet a helyi sportra helyezünk. Lever úr is említette ezt. Nyilván tudják, hogy egyre inkább a hangsúlyt helyezünk a kis projektekre, azért, hogy a kisebb helyi szervezetek számára is biztosítsuk a részvételt. Most természetesen nem tudok mindent megemlíteni, de van számos olyan kérdés, amely számukra is fontos, mint például az önkéntesség, illetve a nemek közti együttmű, egyenlőség együttműködése, a doping elleni küzdelem. Morgano úr is említette a társadalmi befogadást, ezen a területen is lehet még többet tenni, és az integritást is hallhattuk Liuer úr és Venta úr részéről. Néhány szót szólnék még egyéb témákról. Emlékeztetném önöket arra, hogy Takula úr jelentésében szerepelnek olyan pontok, amelyek már a parlamenti előkészítő cselekvésekben is benne voltak. Ezek most beépültek a jelenlegi Erasmus Plus programba, mint például az atléták védelme, amiről ön is beszélt. Az egyetlen de csak kisebb fenntartás részünkről a jelentéssel kapcsolatban, ez a mérkőzések jogellenes befolyásolásával kapcsolatos. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság itt tett konkrét lépéseket, ugyanis előterjesztettünk egy javaslatot a tanács asztalára. Tudják, hogy most a tanácson belül folyik a vita, és mi is szeretnénk haladni, de ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint önök e tekintetben. Ami pedig a jelentés megszövegezését illeti, én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság megtette, amit meg kellett tennie. Takula úr szintén hangsúlyozta azt, hogy többet kell tennünk az európai sport növekedési és munkahelyteremtési potenciáljának kimerítése céljából is. Lezárásképpen azt mondanám, hogy ez a jelentés segít bennünket majd abban, ahogyan ön is elmondta, hogy kidomborítsuk a sport által képviselt értékeket. Venta úr hangsúlyozta az európai sport hitelességét, az értékeket. Véleményem szerint ebben rejlik -e jelentés szellemisége, biztosíthatom önöket a felől, hogy készek vagyunk az együttműködésre. Először is az előkészületek, majd azt követően a különböző javaslatok végrehajtása során. Köszönöm szépen. E parola. Köszönöm szépen. Most pedig Takula kollega kap szót. Köszönöm a bizottság együttműködését. Jó, jött két aksia. Tisztelt elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy szót kapok. Köszönöm az Európai Bizottságnak is ezek a bá, ezeket a bátorító észrevételeket, és köszönetet mondanék valamennyi megszólaló kollégának is. Valóban mindenki arra bátorít, hogy tovább folytassam a munkámat. És tény az is, hogy nagyon sok olyan területe van ennek a jelentésnek, amelyet bővebben is tárgyalhattam volna, de azt is tudjuk, hogy e ma már született jelentés, és hát azt is tudjuk, hogy egy sor olyan ö, korlát létezik a jelentés készítésénél, amelyeket figyelembe kell vennünk többek között fizikai korlátok. Persze képes lennék 200-300 oldalas jelentést is készíteni, de hát tudjuk azt, hogy hány szó szerepelhet egy jelentésben. Ezt figyelembe kell venni de az biztos, hogy vannak olyan momentumok, amelyeknél a jelentésemet tovább tudom majd bővíteni, és mint egy puzzle, egy ilyen kirakós játék, különböző elemeket még el tudok helyezni ebben a szövegtervezetben. Ugye a vezérfonala a jelentésnek teljesen egyértelmű, azt hiszem mindenki és mindannyiunk számára. Emlékezzünk arra, hogy akkor, amikor jelentéseket készítünk, akkor rengeteg helyen kiegészítjük az alapszöveget. Erre szolgálnak a módosító indítványok. És adott esetben ö, oda juthatunk el, hogy ezekkel a kiegészítésekkel olyanná válik a szöveg tervezet, mint egy karácsonyfa, a sok-sok díszítéssel, kiegészítéssel. Tehát ezért szeretném kiemelni azt, hogy a vezér fonala a jelentésnek az kell, hogy legyen, hogy lendületbe, mozgásba hozzuk az európai polgárokat, és ezáltal tudjuk biztosítani ezt a három szempontot, amelyet említette, nevezetesen a jó kormányzást, a fedhetetlenséget és a hozzáférhetőséget. 300 milliárdnyi az az összeg, amelyet évente az európai belső piacon megmozgat a sport tevékenység. És azt is látjuk, hogy növekedik a sport ágazatban alkalmazottaknak a száma. Éppen ezért ezeket a szempontokat figyelembe kell tartanunk, köszönetet mondanék tehát mindannyiuknak, és talán még hagy jelezem azt is, hogy holnap után lesz egy rendezvény, mégpedig a sport témában. Egy szemináriumot tart a frakciónk, a díjazottok, az érmékkel rendelkezőtöket. Ez tehát egy kis hirdetés volt a részemből. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, és reméljük, hogy minnyáján jelen leszünk Rendben van. Tehát akkor le is zárnám a munkánk ezen részét. Remélem, hogy sokkal több európai in iniciatíva, kezdeményezés lesz a sportterületén. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítások beterjesztésének október 18-a a határideje, november 28 kán fogunk a kultban szavazni. Most pedig 5 percre mm, felfüggesztem a az ülést. Nagyon fontos vendégeink jönnek, és itt lesz velünk Ken Loach, Céline Sziama és Szegre filmrendezők lesznek itt velünk. Köszönöm. Okay. And so. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Kérem a képviselőket, hogy foglaljanak helyet, csendet kérek a teremben. Mindenki itt van. Hát ugye hétfőn délután nem könnyű, hogy minden kollega itt legyen. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretném üdvözölni speciális vendégeinket. Minnyáján tudják, hogy ismerik minnyáján nagyon jó Ken loach ő egy illusztris vendégünk itt az ülésen. Tehát bemutatom őket, aztán majd átérek az olasz nyelvre. Itt van velünk Céline Siama, aki részt vett a Lux díjban egy a Csajkor című filmmel, ami Girlhood nemzetközi nyelven, és itt van velünk Andrea Szegre, aki szintén forgatókönyvíró és rendező, egy nagyon szép, érzelmes filmet ö, rendezett a Li és én címmel, és itt van velünk nagy örömünkre Doris Pak képviselőasszony, aki mindenki ismeri. Ő volt valaha ennek a bizottságnak az elnöke, és a Luxdínak, úgymond az szülőanyja, és ő az, aki koordinálja a Luxdíjat. Köszönjük, Doris, nagy öröm, hogy itt vagy, most pedig áttérek olaszra. Azt mindjárt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk nagyon meghat bennünket, hogy itt vannak velünk az európai film és mozi illusztris képviselői. Szeretnék azonban néhány szót most mondani előzetesen. Ma itt hagyott bennünket az európai mozi film egy nagy rendezője, Andrzej Vajda, nagy lengyel rendező, aki számos olyan filmet forgatott, amelyek történelmi filmek, allegórikus filmek, a háború után kezdett forgatni, és egyfajta szabad hangot jelentett a ö, lengyel filmben, lengyel filmművészetben. A emberrel a Kanni aranypálmát is elnyerte 60-as években. Ő mindig odafigyelt a lengyel történelemre, és olyan szimbolikus és allegorikus vénával forgatta ezeket a filmeket. Oszkárt is kapott a karrierért 2000-ben, aztán 2006-ban Berlinben ö, elnyerte a legmagasabb elismerést. Nagyon-nagyon sok elismerést kapott Vajda, és ö, itt a parlamentben is, kedves kollégák, lesz még alkalom arra, hogy emlékezzünk rá, mert egy rendkívüli személyiség volt, mellesleg egy igazi európai volt, úgyhogy legalább a taps, egy taps jár most neki. Talán majd meglátjuk, hogy a, a parlamentáriumban esetleg egy videót készíthetünk Vajdáról. Ez az év egy nagyon speciális év, ugyanis a Lux díj tizedik évfordulója van. Az Európai Parlament megelőzi a megelőzi azokat az erőfeszítéseket, amelyek az európai mozi szerepével foglalkoznak itt a tizedik évfordulón. Itt nem csak száz szerzőt, száz filmet, hanem száz víziót is kialakítottunk, ugye a tíz év alatt. Ken Loach például kétszer nyerte el a, az aranypálmát Cannes-ban, ugye most a legújabb film az Én, Daniel Blake, szintén nagyon fontos szociális dolgokkal foglalkozik, nagyon humánus film ez, és üdvözlöm őt is, András Szegrét is, és Szelin Sziamát is. A parlamenti honlapon és az Arte Cinemán is követhetik ezt a találkozót. Az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja ezt a díjat, a kreatív nyelvezetet, és tudjuk azt, hogy a Lux díj filmjeit, nem csak a győztes filmeket, hanem a döntőbe jutott filmeket is 24 nyelven lehet megnézni. Ez is jelzi azt, hogy mennyire fontos a kulturális diverzitás európai szinten. Nagyon sok a fiatal szerző, a független szerzők, filmesek, akiknek a filmjeit értékeltük. Ők nemzetközi filmfesztiválokon is részt vesznek, és díjakat hoznak el. A Lux díjban is részt vettek nagyon sokan a fiatal filmesek közül, és ez a díj lehetővé teszi azt, hogy eljussanak ezek a filmek a különböző közönséghez. Ott van Aida például, vagy Saul fia. Az utóbbi, ebben az utóbbi tíz évben hála az önök együttműködésének és a Lux díj csapatának nagyon sokan hozzájárultak tehát ehhez a sikerhez. Vannak úgynevezett lux napok már. Több mint 50 városban tűzték programra a három döntős filmjét a különböző európai mozikban. Jelenleg a döntős filmeket forgalmazták. Vannak koprodukciós filmek is, például én és a, a, és a cukkini, aztán más filmek. A parlamenti képviselők fogják szavazattukkal megválasztani a legjobb filmet, a három döntős film közül a lux filmeket nagyon fontos fesztiválokon mutatják be, Kárloviváriban, Velencében, Berlinben, Cannesban. Az Európa Cinema hálózatban is forgalmazzák ezeket a filmeket. Köszönöm szépen! Öt fiatal filmes is itt van velünk, álljanak fel, hogy lássuk önöket. Nagyon fiatalok, és ők azok, akik Európában előmozítják a mozit, a filmeket. És a parlamenti parlament előtt és a parlamenti főépületében ma be fognak mutatni három filmet, van egy kiállítás is, a 100 film, 100 szerző címmel. Ma szimbolikusan lesz egy igazi európai esemény, nevezetesen 28 országban ugyanabban az időben fogják bemutatni a Mustang nevű filmet 24 hivatalos nyelven a brüsszeli galeri moziból indul a vetítés, és egy időben fogják mindenhol vetíteni. Ez egy fantasztikus dolog, kulturális, földrajzi különbségeket is rámutat. Az európai mozi számunkra egy fantasztikus térséget jelent Európában, egy teret jelent az európai mozi és film művészet szempontjából. A lux ugye fényt jelent, és le- lehetővé tesz, tette ez a díj azt, hogy a független fiatal ö, filmesek is forgathassanak. Természetesen az európai intézmények politikájához tartozik az, hogy a válságra így is válaszoljunk, a szociális problémákra, a kulturális kihívásokra, a globalizációra, a migrációra, az egyenletlenségekre, a, fiatal, a munkanélküli fiatalok problémáira, és nagyon-nagyon sok reményre is válaszoljunk Európában. A fiatalok álmaira nehéz időkben. Azt hiszem, hogy a mozi lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal elmélyültebben, sokkal mélyebb horizont, horizontokat lássunk meg, perspektívákat lássunk meg a jövőben. Ez nagyon fontos az európai kulturális építkezés szempontjából. Európát nem képzelhetjük el a mozia nélkül. Nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy Európában mennyire fontossá vált a kultúra és a film. Juncker elnök is azt mondta, hogy koronánk ékszerei a fiatalok el kell ismerni, hogy mennyire fontos az európai szerzők munkája, az európai kulturális diversitás. Egy jó hírem is van, az utóbbi években nagyon jól teljesített az európai mozi, azt is látjuk, hogy nyolc kal növekedett a nézők száma, és 30%-kal az európai filmek száma. 25 év óta folytatódik a Kreatív Európa programja. Ez vonatkozik a mozira is. Ugye itt vannak most a rendezők, akik elkötelezték magukat, mert akár kellemetlen ö, filmeket is gyártanak, például Ken Loach is ilyen. Ö, etikai szempontból is nagyon fontosak ők, ö, hidakat építenek, párbeszédet ö, alakítanak ki Európában. Abban az Európában, amely ö, jelenleg ö, falakat épít, nagyon nagyra értékelem Ken Loach e, elkötelezettségét. Mondom, nagyon nyíltan és őszintén fontos az, hogy ez a harc a kultúra az oktatása nevei szintjén folyik, és ezt megoszthatjuk egy európai térben, meg, meg is adom önnek a szót azonnal, várjuk nagyon a felszólalását, és természetesen majd válaszolnak a képviselők az ön előadására, kérdéseket tehetnek fel a másik két rendezőhöz is, Szélinsziamához és Szegre rendezőhöz. Most pedig önnek adom meg a szót. Ken Loachnak adom meg a szót. Thank you. And, um, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy uh, itt önök előtt szólhatok néhány szót. Ez um, egy uh, kicsit uh, meg is félemlít ennyi ember előtt felszólalni. Azt kell mondjam először is, hogy nem voltam tisztában Andrzej Vajda halál hírével, elhalálozásának hírével, amíg ön ezt jelezte, szeretnék tisztelegni emlék előtt, hiszen egy kitűnő rendező volt, aki nagyon nagy befolyással volt rám és más európai rendező munkásságára is. Ő volt egyik nagy mesterünk. Nagyon sokat tanított nekünk arról, ami Lengyelországban történt, és nagyon nagy humanitással nyilvánult meg, éppen ezért egy példakép volt mindazok számára, akik az európai filmiparban dolgozunk. Ezért szeretnék elbúcsúzni most Andrei Vajdától. A Lux Day pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos díj az európai filmművészetben. Ez tulajdonképpen egyfajta fény, amelyre szükségünk van. Ugyanakkor a filmeknek feladatuk az is, hogy megvilágítsanak bizonyos jellemeket, történeteket, megvilágítsanak, meséljenek. Tehát a film számára a, nagyon fontos a fény. És azért is fontos, mert a felvilágosodás értékei most, ahogyan azt mindannyian tudjuk, vitatottá váltak, és a vak hittel szemben a gondolkodás, az érvelés az, ami szembe kell, hogy álljon. Tehát a megvilágosodás, a felvilágosodás értékei nagyon fontosak, és ezek mellett kell elköteleznünk magunkat, itt, és hát bár csak otthon a parlamentben is vallanák ezen értékeket, de ebben nem vagyok olyan biztos. Ugyanakkor nem csak fényre van szükségünk, hanem melegre is. A fény önmagában véve lehet hűvös is, de ha jó filmeket akarunk készíteni, akkor melegségre van szükségünk, melegre, szenvedélyre, és ugyanakkor a düh is sokszor ilyen érzést vált ki. Ezt gyakran tapasztalhatjuk magunk körül. Tehát a fény és a, a melegség, a meleg, ezek nagyon fontosak. Három dologról szeretnék beszélni. Szeretnék egy kicsit beszélni a moziról, a filmművészetről, arról, amit elérhet, és különösen arról, amit az Egyesült Királyságban a filmipar tehet, mi az, amit mi az, amire számíthat az európai intézményektől, hanem biztos, hogy ezt megkapja. Ez egy dolog, és szeretnék arról is szólni, hogy a baloldalnak milyen dilemmája volt a népszavazással kapcsolatban az Egyesült Királyságban, mert úgy gondolom, hogy ez félreértés tárgya volt, nem kapott kellő figyelmet, nem lett kellőképpen megértve. És ez egy vitatott téma is. Szeretnék olyan hírekkel szolgálni otthonról, amelyek, amely hírekről nem biztos, hogy úgy értesültek, ahogyan kellett volna, hiszen vannak a médiával bizonyos kommunikációs nehézségeink, tehát szeretném elmondani önöknek azt, hogy mi zajlik valójában, ami lehet, hogy némileg eltér arról, attól, amiről önök értesültek. Először is eh, a filmipar. Bármit is mondjunk a filmiparról, ez a legvarázslatosabb, a leggyönyörűbb médium. És úgy gondolom, hogy mi hárman azért vagyunk itt, mert számunkra fontos a forma, számunkra fontos az eszköz, ebben benne van a dráma, benne vannak a szereplők, a jellemek, a történetek, a konfliktusok, a megoldások. Ebben mindez benne van. A művészet, a képzőművészet, a vizuális elemek, a képek, tájékoztat, elmeséli azt, hogy mi történik, és a lehető legszürreálisabb módon tájékoztathat, visszatekinthet a történelembe, felhasználhatja a zenét, a művészi kifejezés bármilyen formája megjelenhet a filmben, és mi vagyunk a legszerencsésebbek, akik ezzel dolgozhatunk, hiszen ez a legjobban kifejező művészi forma ugyanakkor problémákkal is szembesül. Az egyik probléma azt hiszem az, hogy gyakran konfliktusba kerül, ugyanis egyfelől egy termékként, másfelől pedig a kommunikáció egy eszközeként jelenik meg. Általában egyfajta árucikként tekintenek rá, egyfajta befektetésként, egyébként egy rendkívül nagy, drága befektetésként, és akik befektetnek ebbe az ágazatba, a termékre, nagyon körültekintően figyelnek nagy odaadással, tehát a kommunikációt meghatározza az a tény, hogy itt egy beruházásról van szó. És minél nagyobb összeget fordítanak rá, annál kevésbé nevezhető, annál kevésbé jelenik meg az integritása, hiszen eltávolodhat a az eredeti gondolattól. Tehát mindig, amikor a filmről beszélünk, ezt az egyensúlyt szem elől kell tartanunk. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy mennyire válik ez egy termékké, egy árucikké, illetve mennyire őszintén közöl valaki egy gondolatot, egy viccet, egy tragédiát, mennyiben határozza meg ennek jellegét az, hogy árucikként tekintenek rá, vagy sem. Másfelől pedig az amerikai kultúra gyarmatosított bennünket. Ennek mértéke országonként változó. A mi esetünkben ez rendkívül súlyosan jelenik meg, hiszen ők úgy gondolják, hogy a mi nyelvünket beszélik. Ez pedig egy komoly problémát jelent, és ahogy a más példákból is tudhatják, az Amerikai Egyesült Államok nem partnerekre számít, nem partnereket keres, hanem alatvalókat. Ez kivilágosodik a megállapodásaikból is, amelyeket másokkal kötnek. Itt nem partnerségről van szó, hanem ügyfeleket keresnek, alanyokat. Tehát ez a gyarmatosítás olyas valami, amit mindig szem előtt kell tartanunk, amikor a filmről, a filmiparról beszélünk. És még valami általánosságban, ami jellemző az európai filmekre, az azok sokszínűsége. Rendkívül gazdag a hagyományokat tekintve az európai filmipár. Például számomra a háború utáni olasz filmek, vagy a 60-as évek cseh filmjei, vagy a kelet-európai filmek, természetesen a franciák is gyönyörű filmeket készítettek, nem beszélve a spanyol, skandináv, német, belga filmekről. Bárhol Európa szerte más és más hagyományokat követ a filmezés, másfajta ingerek érik, a filmeket, és ez az a sokszínűség, amelyet védelmeznünk kell. Nem szeretnék hosszadalmasan beszélni erről, de ami még fontos a filmiparról és arról, hogy hazánk távozik az egyes az Európai Unióból, vannak különböző intézmények, amelyek az európai filmipart támogatják, de egyikük támogatással sem megy elég messzire. Mind Mindegyik esetében vannak jó elképzelések, de a támogatás korlátozott. Az, ami amit támogattunk eddig a Kreatív Európa Média Alap, ami a forgatókönyvek fejlesztését, illetve a forgalmazást támogatja. Ez jó, ennek mi kedvezményezettjei voltunk, voltak olyan forgatókönyvek, amelyeket a Kreatív Európa támogatott, ennek részesei leszünk, ha távozunk is, amennyiben hazánk fizetni fog azért, hogy ennek továbbra is részese maradjon, és ezt remélem meg is teszi. A Jurimás szintén támogatja a produkciók finanszírozását, ennek is kedvezményezettjei voltunk, részesültünk ebből a támogatásból. A jobboldali párt 1995-ben a Torik ennek véget vetettek. Tudomásom szerint, amikor a kormány tárgyal, akkor hangsúlyt kellene helyeznie arra, hogy ismét csatlakozzunk. Ezt nem fogja megtenni, de meg kellene tennie. Vannak még kóprodukciók is, de ezeket természetesen károsan fogja érinteni a helyzet, hiszen a koprodukciós megállapodások nagy része attól függ, hogy van-e adókedvezmény a producerek számára a saját kormányuk részéről, és ez nagymértékben attól fog függni, hogy a filmen dolgozók használnak-e bizonyos szolgáltatásokat. Például jó kapcsolatokat ápolunk Belgiummal, voltak belgák, akik dolgoztak a filmjeinken, ez rendkívül jó volt, hoztak belga csokoládét magukkal, és természetesen a kreativitásukat, a fantáziájukat is, és jó volt velük együtt dolgozni, de természetesen a belga koprodukciók azért működnek, mert a koprodukciós társaság számára az előnyös. Ugyanakkor, hogyha bürokratikus nyomtatványokat kell kitölteni ők külföldi dolgozóként, akkor ez az együttműködés csorbát fog szenvedni, nem fog működni. Óriási kulturális előnye van annak, hogyha különböző országokból származó személyekkel dolgozunk, hiszen tanulunk egymástól, barátságokat kötünk, és más megvilágításból látjuk a világot, ez mindig előnyös. És az a gondolat, hogy vissza kell vonuljunk a mi kis világunkba, ez elképesztően szomorú, és ez egy téves gondolat. Van egy híresztelés, amely jutott a fülembe a hétvéges során. Hallottam egy, egy olyan híresztelést, amely alapján bizonyos európai biztosok egy egységes szervként kívánják kezelni az Európai Uniót a filmek forgalmazása szempontjából. Ez valóban így van? Mondják már meg, hogy ez tényleg így van. Ez rendkívül buta dolog lenne, hiszen hogyha mindenhova szeretnénk forgalmazni egy filmet Európában, hogyan, akkor, hogyan fogjuk védeni a cseh vagy az olasz nyelvet? Belgium nyelveit, a különböző európai nyelveket, hiszen a nyelvek maguk a történelem részei. A nyelv az identitás része, ezt védenünk kell és nem szabad mindent egyfajta egységes európai katyvasszá ömlesztenünk. Ennyit mondanék a filmiparról, és amiről szerettem volna még beszélni, az a népszavazás, és amin keresztül mentünk. Először is van egyfajta mítosz, amelyet most szeretnék eloszlatni, az a mítosz, amelyről többen beszéltek, azaz, hogy Nagy-Britannia arról szavazott, hogy távozzon az Európai Unióból, mert a munkásosztály rasszista, de ez ennél semmi sem áll távolabb az igazságtól. A szavazatok, a távozó szavazatok kétharmada a konzervatívoktól származott, egyharmada a munkáspárti szavazóktól, és ez érthető, olyan régiókból származtak ezen szavazatok, ahol a régi ipar tönkrement, ahol semmi sem került a helyébe, és ahol az emberek mindenféle biztonság nélkül dolgoznak, ideiglenes szerződéssel, magukra hagyva érzik magukat, csalódottak. A politikusok nem hallgatnak rájuk, nem veszik őket figyelembe, és bármit is mondjanak a politikusok, annak az ellenkezőjét fogják tenni. Ez magyarázza meg a szavazatokat, de ebből nem következhethetünk arra, hogy ez volt az a többség, amely kivisz bennünket Európából, a konzervatívok voltak azok. A baloldal azonban egy komoly dilemma előtt állt, és ez a következő volt. Most persze a komoly baloldalra gondolok, nem a szociáldemokratákra. A komolyan vendő baloldal és a dilemma Nos, hát az igazi baloldal, nevezzük így. A dilemma, amelyel szembesültek a következő. Maradjunk-e egy olyan szervezetben, amely jobboldali, és amely az egyértelmű korporatív hatalomra épül, vagy távozzunk, és magukra hagyjuk-e azokat az Európai Unióban, akik a mi oldalunkon küzdenének, és szembesüljünk azzal, hogy a brit kormány távolabb áll az Európai Uniótól, mint mások. Ez egy komoly dilemma volt, és egy taktikai kérdés is, ugyanis az ellenség a neoliberalizmus volt, és mindaz, ami ezzel összefügg. Hogyan küzdünk legjobban ezzel szemben, az unión belül, vagy azon kívül? Amit én hallottam, és akikkel beszéltem, európai tévések, európai személyiségek, úgy tűnik, hogy ezt nem értették meg. És a közbeszéd hazánkban sem értette ezt meg. Egész egyszerűen a jobb oldal uralta a közbeszédet, és azt hangoztatta, hogy vissza akarjuk szerezni a függetlenségünket, vagy azt akarjuk, hogy alávessük magunkat továbbra is a brüsszeli bürokráciának. Ennyire buta volt a közbeszéd, ennyire infantilis, ennyire, ennyire egyszerű. De a tényleges vita arról, hogy milyen Európát szeretnénk, hogyan tudunk egy olyan Európát létrehozni, amelyben az emberek méltósággal élnek egymás mellett, ahol mindenkinek megvan a szerepe, mindenkinek van munkája, egy bére amelyet hazavisz, és amelyből el tudja látni a családját, ahol emberi lényként tekintünk egymásra méltósággal, erre a vitára sohasem került sor. És miért volt ez ennyire problémás a baloldal számára? Ha Európában maradunk, hát nézzék meg, hogy mi történik adatokat is kerestem, mert pontosnak kell lennem. Ha megnézzük az alapító okmányokat, és most az Európai Unió működéséről szóló szerződésre gondolok, annak 119-es cikke leszögezi, idézem, egy gazdaságpolitika, egy nyílt piac gazdaság alapján valósul meg, a nyílt piacgazdaságról, szabad versenyfeltételek mellett. Ha azt gondoljuk, hogy ezek csak olyan szavak, amelyek a múltban léteztek, nos természetesen nem azok, hiszen ezek most a gazdaság minden szegmensét áthatják Európában. Ezt nem tudtam egészen addig, amíg utána nem néztem, de létezik egy olyas valami, amit a negyedik vasúti csomagnak neveznek. Önök erről biztosan tudnak, nekem fogalmam sem volt róla. Ez azonban egyértelműen megakadályozza azt, hogy ismét állami kézbe helyezzük a vasutat. Nem tudom, hogy tudják, de nálunk katasztrofális a vasút helyzete. Hogyha valaki át akarja utazni az országot nálunk, akkor többször át kell szállnia, új jegyet kell vennie, a vasúti, különböző vasúti társaságok kezében van a hálózat. Támogatást nyújtunk a magánvállalatoknak, és a szolgáltatások katasztrofális minőségűek. Amikor először magánkézbe került a hálózat, több haláleset következett be, mert és senki sem tudta, hogy ki hibáztatható ezért. Mindenkit, mindenki arra gondol, hogy magán kézbe helyezi a vasutat, és itt van a negyedik csomag, amely elvárja az összes tagállamtól, amely eddig ezt még nem tette volna meg, meg kell nyissa a szektor előtt a vasúti szolgáltatásokat. Hát ez hihetetlen. Ki tenne ilyen butaságot? Aztán ott van a postai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások esetére is. Különböző vízszolgáltatók biztosítják a vízellátást. Hol van a verseny? Újra kell tárgyalni a feltételeket. Hát ez egy őrület. Aztán ott van a lakhatás. Beszélhetnénk a lakhatásról is luxus lakásokat építenek, míg mások nem tudnak emberi körülmények között lakni. Aztán ott van a TTIP. Nem tudom, hogy ez létezik-e, de az emberek még beszélnek róla, de még akkor is, hogyha már nem létezne, úgy tudom, hogy folyik egy tárgyalás a kanadaiakkal, amelynek értelmében a vállalatok felelősségre vonhatnak demokratikusan megválasztott kormányzatokat, az Európai Unió komolyan azt gondolja, hogy ilyen a napokra helyezi a tárgyalásokat? Hát nem csoda, hogy így valaki távozni akar az Európai Unióból, érvelhet a baloldal. És aztán ott vannak az európai bíróságok, nyilván mindenki tudja, túl unalmas volna felsorolni őket, de hát számos bírósági határozat van, amely a munkavállalók jogai fölé helyezi a vállalatok jogait aláásva a kollektív szerződéseket, tehát ha egy migráns, vála, migráns munkavállaló vagy egy kihelyezett kiküldetésben dolgozó munkavállaló jogai is hátrányos helyzetbe kerülnek, holott a baloldal őket kellene, hogy képviselje. Hogyan tudja ezt felvállalni a baloldal? Hát ez egy komoly dilemma elé állította a baloldalt. Tény az, hogy az Európai Unió ideológia, ideológiai szempontból a neoliberális menetrendet követi. Ez az alapító okmányokban is szerepel, a gyakorlat is ezt tükrözi, és valóban ez egyfajta mottóként húzódik meg, húzódik végig, és az Európai Unió DNS-ében is ez benne van. Éppen ezért ez egy rendkívül rossz gazdasági szervezet a munkásosztály számára. Tehát ezt ez lett a döntés. Na most akkor mi lesz ebben a neoliberális Európában? Látjuk azt, hogy több mint 20 millió ö, ember munkanélküli, növekszik a számuk, látjuk azt, hogy a szélső jobb oldal több helyen előtérbe került, tegye Nigel Farage, ugye nagyon nehéz időket él meg, de azért éppen New Yorkban van, nincs itt. Ha megnézzünk egy példát, hogy mi történt Görögországgal, és ez egy rémes dolog volt, ami történt a görögökkel. Lényegében rá kényszerítették őket, hogy a ö, különböző ö, területeken eladják a vállalataikat, a szolgáltatásaikat. Tehát itt nincs nagyon sok eredmény, ahogy látjuk összességében. Ugye a nagy-britániai hírekkel kapcsolatosan talán nem tudják azt, hogy Nagy-Britániában egy olyan társadalom van, amely ö, dühös, amely megosztott, elidegenedett, Nálunk is tömeges a munkanélküliek, tömeges a munkanélküliek száma, vannak olyan ö, munkavállalók, akik csak egy-két napot dolgoznak hetente, nem is számítják őket munkanélkülieknek, de lényegében azok ö, 500, ezer, 500 ezeren vannak ö, ilyenek körülbelül, akik csak itt-ott dolgoznak, hetente, aztán van olyan, aki három napot dolgozik csak hetente, aztán utána nem. Tudjuk, hogy mennyi a hajléktalan, itt is egy nagy válság van. Londonban lehet, hogy önök tudják, hogy egész egyszerűen a sok lon, lon, londoni munkavállaló nem talál londoni lakást, olyan magasak az árak a bére, bérlésre is például. Egész egyszerűen nem tehetik meg azt, hogy béreljenek egy lakást. És azt látjuk, hogy a luxus lakásokat építenek, amelyek amelyek éjszaka sötétek. Miért sötétek? Azért, mert senki sem él bennük. Hát akkor miért építik ezeket a luxus lakásokat beruházás címén? Ugye erre elkötte, elköltöttek 50 millió pandot. Ez a, az ingatlanpiac. A pedagógusok, a tanárok, az kórházi dolgozók egész egyszerűen nem tudnak ott élni, ahol dolgoznak, mert nem tudnak bérelni lakásokat. Aztán van még egy dolog. Nagy-Britániában nagyon nagy az egyensúly hiány, az egyenlőtlenség. Az utóbbi két jogoldali kormány során azt láttuk, hogy a fizetések egy kicsit emelkedtek, de nem érték el a megfelelő szintet. Van olyan, aki 45 perc alatt annyit keres, amennyit egy, amennyi egy átlagbér évente. Tehát 45 perc alatt annyit megkeres, ami az egyéves átlagbér. Vannak, akik egyszerűen nem tudnak enni, hm, vagy pedig konzervet esznek. Évekkel ezelőtt ez egyáltalán nem létezett még. A múlt évben 1,1 millió élelmiszer csomagot osztottak szét. Itt nagyrészt gyermekek számára az élelmiszer bankok. És természetesen a, a fogyatékkal élők is nagyon nehéz helyzetben vannak, hatszor nehezebb a helyzetük, mint a nem fogyatékkal élőknek. Tehát az élelmiszerbankok segítik ezeket a hátrányos helyzetű csoportokat. Nagyon-nagyon sok embernek van szüksége támogatásra. Vannak, akiknek nem lenne szabad dolgozniuk egészségügyi problémák miatt, és mégis dolgoznak. Ugye aztán azt mondják, hogy saját hibájuk miatt nincs munkájuk, nincs lakásuk. Hallottunk egy történetet egy emberről, akinek volt, szívinfarktusa volt, és nem tudott dolgozni, és a és az állam mm, megvizsgálta őt, és akkor megint csak azt mondták neki, neki elbeszélgettek vele, hogy de hát tud dolgozni. Akkor még egyszer infartus kapott ott a helyszínen a beszélgetés során. Hát ez a realitás. Ilyen a helyzet. Több száz ezer, vagy akár millió ember számára. Tehát akkor a neoliberális Európára, a neoliberális Nagy-Britániára, nagy ilyen büszkék vagyunk? Hát nem hiszem, hogy annak kellene lennünk. A mi felelősségünk, filmesek felelőssége az az, hogy kimondjuk az igazságot. de hát lehet, hogy a kérdések során még visszatérünk bizonyos témákra, mert még szeretnék beszélni néhány dologról. Az első alkalommal az életemben, az első alkalommal a munkáspárt történetében van, van most egy ember, aki a munkások érdekében szólal fel, és az első munkáspárti vezető, aki a munkásokkal együtt sztrájkolt. Több mint száz éve létezik a munkáspárt, de soha nem volt egy olyan vezetője, aki a sztrájkolók mellett állt, és ezért soha semmiféle jó dolgot nem ír róla a brit sajtó, de higgyék el, hogy egy nagyon speciális emberről van szó, és itt egy nagyon jó lehetőség lesz, hogyha választás lesz. De semmi, semmi jót nem hallani róla, ugye a jelenlé, jelen kormány képviselőitől. És most azzal szeretném befejezni, hogy, hogy a naplomban vannak idézetek, az egyik ilyen idézet, az jó motto a filmesek számára is, és azok számára, akik írnak, vagy a mi területen egy Brechttől van egy idézet, nem tudom, hogy hogy lehet ugye lef, lefordítani, mert ugye németül írta Brecht, és ezt írta körülbelül, hogy mindig azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb szavak azok a fontosak. Amikor arról beszélek, hogy milyen egyszerűek ezek a szavak, mindenki szívét meghatják. És ezek a szavak nagyon világosak és közeliek mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a felszólalást. Természetesen időt adtunk arra, hogy kifejtse a véleményét. Ahogy mondta, a filmeseknek az a feladata és felelőssége, hogy kimondják az igazságot. Elmondta, hogy melyek azok az okok, amelyeket támogatni kell a film szabadság terén is mi itt a parlamentben, különösen ebben a szakbizottságban azért harcolunk, hogy ne csak a kulturális különbözőség legyen támogatva, és hogy minél több ember férjen a kultúrához, de ismer, ismerjük el a kulturális különbözőségeket, mert ez egy nagy gazdaság, gazdagságot jelent, és az európai térséghez hozzájárul. Nem arról van szó, hogy, hogy csak a piac szabályait vegyük figyelembe, hanem a, például a mozi is egy nagyon nagy kihívás. Természetesen nagyon erőteljes szavakat használt de én e, egyetértek nagyon sok dologgal, ugye idézett a szerződésből is, a gazdasági vonatkozásokról is szólt, és nagyon sokan harcolunk, például a kihelyezett, külföldre helyezett dolgozókkal kapcsolatos irányelv vel is kapcsán is, aztán az Európai Parlamentben van, aki foglalkozik a szegénység megszüntetésével, a különböző frakciók is különböző álláspontokat határoznak meg. De tudjuk, hogy milyen kívások előtt állunk, és mindenképpen egy szolidárisabb filozófiára van szükség, hogy egyfajta új welfare-t, jólétet hozzunk létre, új, az új generációk számára új növekedést. Az igazságtalanság ellen lép fel a filmművészet is, és a magas politikának is rá kell mutatni az igazságtalanságokra, és reményt kell mutatnia a polgárok számára. Európában voltak olyan idők, amikor a gazdasági gazdaságot támogatták a, a különböző ágazatok is, bankok is. Nagyon komolyan kell venni mindazt, amit elmondott, egy nagyon türelmetlen tanú, de köszönetet mondok ezért a felszólalásért, és Doris Paknak adom meg a szót, itt van velünk, ő is elkötelezte magát az oktatás, a kultúra és a luxdíj mellett, és aztán szót kapnak Szót kap a két filmrendező vendégünk is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ken loach öt évvel ezelőtt eh, találkoztam, hát azóta nem változott. Öt évvel ezelőtt eh, a szocializmusról beszéltünk vele és a eh, feleségével egy vacsora során. Azt kell mondjam, hogy nem ez az a hely most, ahol feltétlenül vitáznunk kellene. Sok minden, amit elmondott helyes, csak éppen minden miatt az Európai Uniót okolni talán mégsem helyes, ez téves. Talán el kellene gondolkoznunk azon, hogy Ken loach együtt megvitathatnánk azt, hogy hogyan tudnánk javítani az Európai Uniót. Szerintem ő nem látja, nem tudja, mi az, amit mi nem, nem tud mindenről, amit mi teszünk itt az Európai Unióban, de ezt nem is akarom folytatni, mert akkor nem jutunk a tulajdonképpen itt témához, hiszen van még két fontos vendégünk. Itt van még Szelin Siamma, és azok, akik foglalkoznak a Lux filmdíjjal, tudják, hogy ő készített a Le Bande Fille filmet, és Andrea Szegre is itt van, aki egyszer már díjat nyert az Il Sono díj, a Lány és a Költő című filmmel, és az én Daniel Blake című filmet, aki látta, tudja, hogy ez társadalmi problémákat taglal, és akik kíváncsiak erre a filmre, azok valóban megszívlelhetik ezt. A helyzet sajnos gyakran az, hogy ha olasz, vagy német, vagy észt filmek készülnek, vagy bármilyen más filmek, ezeket gyakran nem értjük meg, hiszen nem ismerjük a nyelvet. És ez volt a Lux filmdíj mögött meghúzódó gondolat is. A zsűri eléterjesztett filmek közül a zsűri kiválaszt hármat, tehát nem maga a parlament, hanem kiemelkedő szakemberek az ágazatból, és a kollégák választhatnak. Három remek filmet említettem most, ezek közül kettő díjat nyert, az egyiket még megnézhetik. A kérdés most azonban az, hogy látni fogják-e. Ken Loach filmje egy olyan film, amelyről nem tudom elképzelni, hogy nagy közönségre tarthat számot, hiszen egy konkrét, speciális üzenete van, és amelyet ha nem fognak német, olasz vagy lengyel felirattal ellátni, akkor alig ha talál forgalmazóra. Ezért szeretném most megkérdezni a kollégákat, Szelin Siammát. Hallottam, hogy ön alapított egy online platformot, amelyen olyan filmeket, amelyeket nem játszanak a mozikban, feliratozás miatt, ennek hiánya miatt, vagy azért, mert nem találnak forgalmazóra, oktatási célból felkínálja a filmeket ezen a platformon. Erről tudna részletesebben szólni? Bonjour! Oui. Üdvözlök mindenkit, és a válaszom az, hogy igen, mert hát több mint oktatási platform az, amiről szó van, hanem arról kell, hogy beszéljünk, hogy egy igazi olyan film téka, amely virtuális alapon jött létre, Franciaországban született meg, a kezdeményezője pedig egy sor rendező és hozzájuk társultak különböző technológiai és gazdasági szereplők, és ez a Video on Demand, tehát lekérhető videóknak a működtetéséről van szó. A 20. századnak az alkotásaiból lehet lekérni, és a sajátossága ennek a megoldásnak az, hogy a filmeket rendezők választották ki. Tehát minden re- rendező előállította a saját listáját, és a Ken Loachra is várunk, hogy ő is el felajánlja a listáját, a saját listáját. 50 filmet jelölnek meg tehát a rendezők, ki nem a sajátjait, hanem 50 filmet, amelyet a legnagyobbnak, legfontosabbnak tart. Te is tehát hát, hát arról van szó, hogy a felelhetetlen filmeket is most meg tudjuk találni, mert tudjuk, hogy itt-ott ott össze-vissza meg lehetett ezeket találni, fel lehetett őket többé-kevésbé lenni, de most pont arról van szó, arról lenne szó, arról van szó, hogy ne különböző számítástechnika algoritmusoknak legyünk kitéve, akkor, amikor felkutatni kívánjuk őket, hanem felkínáljuk ezeket a filmeket, is, ennek megvan a pedagógiai erénye hozzáférhető módon, a rendezők ajánlásokat fogalmaznak meg, tehát társulnak, segítenek a filmek választásában, megismertetésében, és valóban arról van szó, hogy a kulturális örökséget megismertessük. Jelenleg ez csak Franciaországban indult el, de majd talán Olaszországban is, Belgiumban is elindul mindez. Persze a szerző jogokat még meg kell tárgyalni, ki kell őket tárgyalni, de ö, ezt el kell indítanunk, erre szándékozunk. Ezek nincs igazi marketingje, mármint piaca, de mindenképpen nagyon fontos az, hogy már jelezzük, hogy az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, nagyon nagy a nézettség, még akkor is, hogyha a gazdasági modellt még nem alakult teljesen ki, de azt hiszem, hogy ezáltal válaszoltam is a kérdésre. Köszönöm szépen, Szelin. Most pedig Andrétól egy hasonló kérdést szeretnék kérdezni. Tudomásom szerint ön nagy érdeklődést tanúsít a dokumentumfilmek iránt, de sajnos azt nem mondjuk, hogy a dokumentumfilmek nem terjeszthetők olyan módon, mint a fikció. Éppen ezért tudom, hogy létrehozott egy független labelt, amelyen keresztül egy szélesebb közönség elé tárhatja ezen alkotásokat. Tudna erről részletesebben tájékoztatni? Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok! Igen, néhány év óta Olaszországban a dokumentumfilm nagyon sikeres, és a művészek megelégedésére szolgál. Van egy új fiatal közönség, amely nagyon szereti a dokumentumfilmokat, filmeket. Én azt hiszem, hogy például Ken Loach filmjei közül is nagyon sok dokumentumfilm, vagyis hát van, vannak dokumentumfilm jellegű vonása is számos filmjének, egy ilyen vegyes film. Vannak ugye reális szereplők, a, a, akik mágikus szereplőké válnak, és fordítva lehetővé teszi a dokumentumfilm is, hogy más típusú realitásokat mutassunk be. Ez a probléma kapcsolódik mindahhoz, amit Ken Loach elmondott. Nem csak a filmművészetről, hanem a társadalmi rendszerekről. Ugye látjuk azt, hogy a a film forgalmazói piacon is nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak. Van egyfajta dualitás, ugye, a, van egyrészt a filmművészet, mint teljesítmény, vannak a gazdasági érdekek, a produkció és a forgalmazás terén. Hát én nem szoktam nagy beszédeket tartani, de egy kis történetet szeretnék elmondani, hogy miről is van szó. Egy olyan történetet mesét, mesélek el, amelyben a neveket nem említhetem, nem azért, mert nem kérdeztem meg tőlük, hogy elmondhatnám-e az ő történetüket itt az Európai Parlamentben, hanem azért, mert számukra is nehéz lenne nyilvánosan elmondani a történetüket. Két fiatal fiúról van szó, akik az utóbbi hónapokban megmentettek egy kis falusi mozit egy kis olasz faluban. Tehát már önmagában ez egy hatalmas kihívás, egy kulturális siker, és ez a két fiú ezt azért tette, mert imádják a mozit. Az egyik könyvelő, a másik pedig egy irodában dolgozik. De egy mozi termet, amelyet be akartak zárni, megmentettek. És a plébános be akarta zárni ezt a mozit, a termet, és a két fiú megmentette ezt a helyzetet, és a kis városkában gyűjtést indítottak, hogy, hogy megmentsék ezt a mozitermet. Tehát a, a sharing economy elvet használták, és megvan a moziterem, sőt, egy új vetítőt is tudtak venni. Aztán elkezdték a, a fényprogramokat is meghatározni. És akkor ugye megkérdezték a, az embereket, hogy milyen filmet akarnak, és akkor azt mondták, hogy igen, igen, akkor például a, a legújabb Walt Disney filmet is szeretnék, és akkor felhívták az olasz forgalmazót, és és a forgalmazó azt mondta, hogy ha akarják ezt az utolsó Walt Disney filmet, akkor például szombaton és vasárnap megkapják, eh, és eh, a családok számára bemutathatják. Aztán végül pedig eh, hat héten át, más napok, napokon is bemutathatják Tehát ugye én is telefonáltam nekik, és az én dokumentumfilmemet is be tudták mutatni egy szerda este, engem is meghívtak, és akkor mondták el ezt a történetet, és egy nagyon egyszerű dolgot kértek tőlem, most pedig ezt megkérem önöktől. Miért nincs egy olyan hely, ahol fel lehetne lépni az igazságtalanság ellen, ahol el lehet mondani, hogy gazdasági okok miatt bezárnak egy mozit, vagy nem akarják a mi filmünket bemutatni. Azt hiszem, hogy ilyen problémákról itt, ezen a helyen beszélhetünk, mert nagyon-nagyon sok más területen vannak ilyen típusú igazságtalanságok, nem csak a filmművészetben, azok, akik megmentenek mozi, mozikat, termeket, hogy ne zárják be azokat, azoknak segíteni kell, hogyha nem segít nekik senki, például ugye adott esetben a Walt Disney irodából, akik segítettek. Tehát, hogyha nincs segítség, akkor hogyan lehet a filmet, a mozit előmozdítani, segíteni, támogatni. Hogyha a szabályokat nem módosítják, nem változtatják meg, akkor nem lesz sikeres a jövőben mindez. Köszönöm. Köszönöm, ez egy ö, csodálatos történet volt ennek kapcsán. Szeretném elmondani azt azért is, hogy Kellnúcs is lássa, hogy mi mindent teszünk. Pontosan a strukturális alapok azok, amelyek Lengyelországban például nagymértékben felhasználódtak, pontosan a mozik digitalizálódása érdekében, ugyanis nagyon sok volt a mozi, amelyet nem tudtak felszerelni a megfelelő technikával, és ebből a szempontból elmondhatom, hogy azért a kultúra itt a gazdasági szervezettel együtt mégiscsak mégiscsak elért sikereket, a forrásokat pedig az Európai Unió biztosította. Ezt szerettem volna Kellócsnak elmondani, de, hogy még a becsületét megmentsük, megjegyezném azt is, hogy Ken Loach az összes filmjét az utolsó kivételével ingyen díjmentesen Eh, bocsátott a rendelkezésre, tehát aki ezeket fogalmazni szeretné, ezt megteheti az utolsó kivételével. Azt hiszem, hogy ezen kívül jó, de ő ezt megengedheti magának. Szegré és Jammá ezt nem, tehet, nem engedhetik meg maguknak, de ennek nyilván az életkorával is eh, van némi összefüggése. Ezt azért szerettem volna mindenképpen megjegyezni. Elnök asszony, ön szeretett volna valamit még mondani. Dunque, intanto igen, nagyra értékelem lesz, ami elhangzott, ezt a pontosítást is. Ugye Szegre eh, filmrendező úr az olasz helyzetről beszélt, amit én is ismerek. Tehát ugye itt történelmi mozitermekről van szó, amelyeket támogatni kell. Ez eh, egy általános probléma a az európai strukturális alapok támogatják a minőség forgalmazását is, de ezekkel a dolgokkal többet kell foglalkoznunk. Bizonyos esetekben a nemzeti forgalmazók szerepét is alá kell húzni, a kapcsolataikat, az együttműködésüket Maltese képviselő és Trüppel képviselő asszony. Először Trüppel képviselő asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Ken Lochnak mindazt, amit elmondott. Nagyon inspiráló volt, amit hallottunk az életről, és arról, hogy mennyire fontos az, hogy a melegség a parlamenten mindig meleg és friss ilyen értelemben, a, a szenvedély, a, a mozi szenvedélye nincs mindig ott, de fontos, hogy a polgárokat bevonjuk, és új perspektívákat adjunk nekik. Hogyha jól értettem, careful. I do understand that we want to give more access to European works and film works ha jól értettem, akkor a geoblocking témát is említették, tehát azt jelenti, hogy a licenceket meg tudják vásárolni európai szereplőkkel is, nem európai szereplőkkel is. Nem szabad a pénzek finanszírozását, a filmek finanszírozását destruálni. Na most az, amit ön elmondott az Európai Unióról, ezzel kapcsolatosan az értelmezés. Az Európai Unióról azt mondani, hogy csak is neo, neoliberális, ez probléma önmagában. Nagyon sok olyan politikus van, politika is van, persze, de van, vannak szabályozott piacok is környezeti politika, amelyek szabályozzák a piacot. Ne adjuk azt a benyomást, hogy az Európai Unió csak is neoliberális, mert ezáltal leromboljuk az emberek bizalmát. Sokkal fontosabb azt megnézni, hogy hol nem jó irányba mennek a dolgok, mert van azért, vannak nagy sikerek a piacok szabályozása szintjén is. Köszönöm. Elnök, az olasz televízió itt van, úgyhogy elnézést kérek, kimegyek pár percre, és Helga trüpper kolléganőnek adom át az elnökséget. Ő az ale, egyik alelnök. Köszönöm szépen a kedvességet és még találkozunk 7 órakor, 19 órakor a planetáriumban. Köszönöm szépen, Venta úr, Lengyelországból. Dziękuję, Doris. Köszönöm, Doris. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megemlítette a lengyel filmipart is, amely amely eh, túlélte a nehéz időket. Tegnap eh, Andrzej Vajda filmrendező elhunyt. Ha figyelembe vesszük eh, a legutóbbi filmjeit, amelyek nem csak nemzetközi szinten, hanem Lengyelországban is nagyon népszerűek voltak, ebből is láthatjuk, hogy hogyan kell ösztönözni az európai mozit, hiszen ő nem csak hazám történelmét világította meg, hanem jelentős mértékben hozzájárult az átalakuláshoz. Tehát nem csak egy nagy alkotó volt, hanem a társadalom egy kitűnő oktatója is. Még valami, amit szerettem volna megjegyezni, az az, hogy nem csak a strukturális alapok, hanem a kreatív Európa által is támogatjuk az ágazatot. Én személy szerint előadója voltam annak a jelentésnek, amelynek témája a film a digitális korszakban volt, és a Lux filmdíjat is azért támogatjuk, mert az európai ideálokat ösztönzi, védi, főleg egy olyan korszakban, amikor válságban vannak az értékek, és felütötte a fejét az euroszkepticizmus egy olyan országban is, mint Nagy-Britannia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ward képviselő. Bitte nicht zum Brexit. De kérem ne a Brexit-tel kapcsolatban. Um, I'll just try and be quick. Ken and I actually appeared. Gyorsan, hát uh, Ken és én uh, néhány héttel ezelőtt uh, egy közös platformon vettünk részt, és a Liverpooli női kórház bezárása ellen léptünk fel. Nagyon örülök annak, hogy itt vagy, Ken. Csodálom a munkásságodat. Én is a művészetekkel foglalkoztam, még mielőtt idejöttem volna. Szeretnék szólni valamit arról, hogy igazi, hű szocialisták vagyunk-e. Én feladtam a művészi munkásságomat olyan dolgokért, amelyek, amelyekért igazán törődök, ezért én hiszek abban, hogy egy igazi szocialista vagyok, és én Jeremit is támogatom. Nagyon jónak tartom, hogy elhoztad ide ezt az üzenetet, amelyet megfogalmaztál, hiszen nagyon sok minden abból, amit beszéltél, számunkra közismert, hiszen mi pontosan ezt tesszük itt, és az ördög a részletekben rejlik egy politikus, egy parlamenti képviselő munkája itt a szakbizottságban zajlik. Ez a munka az, amelyet itt ebben a szakbizottságban végzünk, az, ami komoly eredményekhez vezethet. És a közös megállapodás, a partnereinkkel való közös nevező megtalálása fontos. A legszomorúbb az az, amit az Egyesült Királyság megtett, hát, hátat fordítva ennek a párbeszédnek, hiszen a valódi változásokat csak úgy hajthatjuk végre, hogyha együtt leülünk egy asztalhoz, és megbeszéljük a modern kor társadalmának problémáit, és ezekre megoldást keresünk. És ez a parlament annak ellenére, hogy milyen problémái vannak a szélsőségesekkel, itt több a feminista, és többen vannak azok, akik ellenzik az adócsalást és a küzdenek a problémák megoldásáért. Tehát itt sokkal komolyabb, progresszív, haladó szellemi munka folyik, mint a Westminsteri parlamentben. Ott van Magyarország, amely határokat épít, vagy azon országok, akik ugye nem mentik meg a menekülteket. Gyakran a különálló tagállamokkal van a probléma. Mi azért az Európáért kell küzdjünk, amelyben hiszünk. Ez az igazán fontos. És írtó nehéz munkánk lesz majd kívül, az unión kívül, hogy valóban hallathassuk az igazi baloldal hangját. Én ennek úgy gondolom, hogy a része vagyok, a munkáspárt része, tagja, az SND frakció tagja, és olyan embereként küzdünk itt, mint azok, akik hisznek Európában, és a jövő nemzedékeiért dolgozunk. Éppen ezért ezt neked is folytatnod kell, ezt a munkát filmrendezőként, én pedig politikusként teszem ezt. Egy olyan politikusként, aki hisz a művészet, a kultúra változást előmozdító erejében. Tehát szerintem ugyanazon a platformon vagyunk most, és akkor is, amikor a Liverpooli kórházért léptünk fel olyan politikusok, mint Jeremy a legjobb politikusok, akik mindig ott vannak az élvonalban, és jelen vannak a tüntetéseken, és kiállnak a szakszervezeti képviselőkkel és a társadalom legszegényebbjeivel. Tehát közösen kell fellépnünk itt a parlamenten belül, és azt hiszem, hogy brit szocialistaként nagyon nehéz dolgunk lesz. Köszönöm szépen, Julie. Nos, a brit problémát és a szocialista problémát vitatjuk itt meg. Hát azért feltételezem, hogy nem mindenhol ugyanez a helyzet. Most pedig Máltéze úr következik. Signor Loch. Loch úr. Ő, ön az egyik legautentikusabb európai beszédet tartotta itt. A legszebb beszédet, amit én hallottam a parlamentben, amióta képviselő vagyok. Ugye a ka- katolikus papok, papok ö, ö, számára és az olasz vezetők számára is nagyon jó lett volna meghallgatni ezt a beszédet. Ugye az Európai eh, Unió egyik eszköze lett a neoliberalizmus. Ennek az intézménynek az a fő hibája, hogy nem elég demokratikus. A népek által megválasztott parlament nem elég demokratikus. Én a GUE képviselője vagyok, és a vasúti csomaggal foglalkozott a frakció. A, a parlament már, már egy eh, nagyon sok garanciával eh, a munkavállalók felé eh, szöveget már megszavazott. A bizottság és a tanács azonban nem fogadta el a parlament által elfogadott dokumentumot, pedig fontos lenne, hogy olyan szavak, mint a méltóság, amely az ön filmvészetének is az egyik fontos eleme. Ugye ön is foglalkozik a filmjeiben a kirekesztett csoportokkal, akiknek emberi méltóságra van szükségük, jogokra van szükségük, humánumra van szükségük. Nagyon nagy privilégium volt, hogy meghallgathattam önt. Brechtet is idézte a végén. Van egy mondata Brechtnek, aki azt mondja, hogy mi a ö, mi nem a győztesek oldalán ülünk, mert ott már nem volt hely, hanem a vesztesek oldalán. Köszönöm szépen, Máltéze úr. Először Szelinek szeretné megadni a szót, ha szeretne nyilatkozni, a végén pedig Ken Lócsi a szó. Parancsolj. Bármiről beszélhetek? Igen, bármiről. Ha gondolod. Valami optimista tonalitású dolgot mondjál nekünk. Rendben, optimista gént vagyok itt, úgyhogy a következőt mondanám. Azért, hogy azért a, a lux díjról is szó essen. Most úgy teszünk, mintha a, a kultúra hidakat kellene, hogy építsen, mint hogy a filmek, az irodalmak mind-mind hidakat kellene, hogy építsenek az országok, illetve az egyéb kultúrák között. De hát nem erről van szó, hát mi ez, nekünk ez természetes dolog, ugye mi, aki utazunk, akik utazunk rendezőként Európa szerte, a, hida, a hidak már léteznek, és a filmeket elvinni máshova nagyon egyszerű dolog. És ugye hát az Európa az a kultúra Európája, ez működik, a kultúra működik, a többi az, ami nem működik, a többi az, ami különböző erőszakos reagálásokat vált ki. A, a filmek utaznak, én már legalább 20 országban jártam, és hát simán elmentem 10-12 országnyiba egyetlen egy filmemmel. Szóval ez abszolút megoldott dolog. A kultúra maga a híd, maguk a hídak a kulturális javak, tehát ezeket nem kell már felépíteni, ezek már léteznek. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk forgalmazni, eljuttatni a műveket, a műalkotásokat, és a luxdíj erre szolgál, és hogyan lehet pontosan kikerülni a piacnak a bűvületéből és korlátjaiból, a, amúgy az emberek közötti kommunikáció, a filmeknek, illetve a kulturális javaknak a kommunikációja nem okoz gondot. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy a kultúrára úgy gondoljunk, mint nem csak a kulturális javaknak a múltja, hanem a jelenei is. Tehát a mai társadalomnak a képviseletében vannak itt a kulturális javak, és a nőkkel kapcsolatosan különben, hagyd mondjam el azt is, hogy 80%-át a filmeknek férfiak gyártják, 20%-ot képviselnek a nők. 2%-kal sikerült egy picit felvinni a korábbi arányt erre a 20%-ra, talán Franciaországban jobban előre léptünk, mint más országokban, de mégis így jutottunk csak el a 18-ra a 20%-ra. És akkor, amikor különböző rendezvényekre ö, megyünk el, és rövidfilmes fesztiválokon vagyunk jelen, ott minden szépen működik, de ott van az üvegfal. Ezek után az ennél hosszabb ö, távlatú filmek készítése tekintetében 2,8 milliós költségvetésre tud dolgozni egy női rendező, míg a férfi rendezők 4 millióval. És azóta, hogy a Cannes Fesztivál létrejött, igen, a létrejötte óta 1800 filmet válogatva, és 70 volt csak csak a női rendezői film és hát persze úgy akkor, amikor nem voltak nők a, a, a díjazottak között, 2012-2014-es éveket kell, hogy felidézik. Tehát létezik egy üvegfal, igen, azok részéről, akik a hatalommal rendelkeznek. És a kultúra nem csak az örökség, nem csak a, az őseinkről szól, hanem a máról, és mindenképpen nagyobb sokszínűségre van szükség, több nőre van szükség, és egy teremben is mozgósítsuk, vagyunk, és hát látjuk azt, hogy itt picit talán több nő van, mint általában szokott az ilyen teremben lenni, és ennek az ember csak örülhet. Merci, merci Céline. Köszönöm szépen, Céline. pont egy ilyenfajta totalitásra számítottam, sem volt túlságosan sok időnk, azért nem volt teljesen optimista hozzászólásod, de mégis azért a jó útra vittél minket a Lux díjnak az útjára, és ez pont ezzel a témával kapcsolatos, és akkor még van öt percünk, Ken Loach, Peter. Thank you very much. It has been... Köszönöm szépen. Nagyon instruktív volt ez az eszmecsere, ez a beszélgetés, és osztom nagy részét annak, amit elmondta, Ugye a filmeket nem lehet ingyen bemutatni, mert ott vannak a forgalmazók. Hát valaki azt mondta nekem, hogy az, ő fi, az önfilmjei ingyenesek. Hát az interneten igen, de sőt le is kellett venni bizonyos filmeket az internetről. Aztán vannak olyan filmek, amelyet bizonyos közös, közösségeknek, csoportoknak mutattak be nagyon alacsony áron. Azt hiszem, hogy az eszmecsere nagyon érdekes volt. Vannak nagyon jó kezdeményezések, ha Londonban vannak, akkor látnak európai filmeket, de Londonon kívül szinte, ne, szinte nem. Ugye a legtöbben nem is látják azokat a filmeket, amelyekről mi beszélünk. Hogyha mi komolyan akarunk komolyan akarunk európai mozit csinálni, vagy világ mozit csinálni, akkor a minden városban, minden moziban be kell mutatni ezeket a filmeket. Tehát sokkal komolyabban kell részt venni ebben az egész bizniszben, a forgalmazásban, a mozi tulajdonosok terén. Aztán a fesztiválokról is beszéltek itt a képviselők. Ami nagyon szomorú az az, hogy nagyon nehéz fesztivált megrendezni szponzorok nélkül. Miért? Azért, mert ugye a nevüket szeretnék látni, de igazából a nagy együttműködések, kooperációk nélkül semmi sem működik. Fontos az, hogy ők is ott legyenek, hogy rámutassanak arra, hogy mennyire fontosak a kultúránk szempontjából ugye, fesztiválokat kellene tudni szervezni a nagy együttműködések nélkül. Ugye az, hogy neoliberális e-, az intézmény, vagy az Európai Unió, hát nézzék meg, a szer, megnéztem a szerződést, megnéztem az adatokat, megnéztem, hogy a bíróság mit mond, és mindez nekem nagyon is közel áll a neoliberalizmushoz de hát be, be kell akkor valamilyen példával, be kell bizonyítani, hogy ez nem az. Akkor a dokumentumokat kell módosítani, a szerződéseket kell módosítani. Például ugye, ha megnézzük Görögország helyzetét, ugye akkor ugye ö, a, akkor nem kellett volna Görögországnak eladnia ugye a gáz, hogy visszolgáltatását, ahogy rá erre kötelezte az EU. Ami a vasúti vasúttal kapcsolatos területeket, a vállalatokat illeti. Volt egy idézet William Blake-től, ugye a nagy költétől, költőtől, nagy művésztől, festő is volt, és azt mondta, ahol a pénz létezik, nem, létez, ha, lé, nem létezhet a művészet, csak is a háború. Yes, I would like uh, to... Szeretnék köszönetet mondani a vendége, vendégeinknek, nagyon elkötelezett emberek, és hogyha nem is értenek egyet egyesek, ez egy nagyon jó eszmecsere volt, egy élénk vita volt, és nagyon-nagyon élveztük ezt a vitát. Örülünk, hogy itt voltak, reméljük, hogy megint eljönnek majd. Kolleg, kedves kollégák, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ma 3-7-kor megnyitjuk azt a kiállítást, amely a, a Fény száz árnyalata címet viseli és a planetáriumban Tájáni alelnök úr és Szilvia Costa hívják meg önöket a bemutatóra. Köszönöm szépen, szép estét kívánok!